Kedves kollégák, javaslom, hogy foglaljanak helyet, és kezdjük el a munkánkat késedelem nélkül. Az egyes napirendi kapcsolattal a napirend elfogadása kapcsán elmondanám, hogy a tízes pont ö, Castex asszonynak a jelentése az EU verseny politikájáról helyet cserélne a huszassal, mégpedig Bauer Edith asszonynak a jelentésével, amely jelentés a romák társadalmi integrációjára irányuló nemzeti stratégiák európai keretrendszerének nemi vonatkozásait. Szóval ez a két napirendi pont, a 10-es és a 20-as felcserélődne. A 19-es napirendi ponttal pedig ö, azt tudom mondani, tehát ez a Buda jelentés az újraiparosításról. Ez egy olyan pont, amely ma délelőtt kerül majd napirendre, mégpedig a 11-es pont előtt. Amennyiben nincs ezen kapcsolatos ellenvetés, akkor jóval hagyjuk a napirendet. A kettes napirendi pont, elnök közleményei, öt ilyen lenne. Az első bejelentésem az AFKO jelentést illeti. A 81-es cikke az eljárási szabályzatnak módosítása kerülne, és e tekintetben a jóvágyással kapcsolatosan az elnökök konferenciája megvizsgálta a kérdéseket a szakbizottsági elnököknek a fórumán, és az AMPL ennek keretében úgy döntött, hogy véleményt fog alkotni. Tehát a szakbizottságunk véleményt fog alkotni, mégpedig módosító formájában az AFKO jelentéshez kapcsolódva. A betegyeztése a politikai frakciók számára a módosítóknak 19-e, szeptember 19-e délben, és aztán a szavazásra pedig szeptember 25 és 26-án kerül majd sor arról az eljárásról van szó, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament támogassa a nemzetközi, valamennyi nemzetközi tárgyalást, megállapodást, és akkor, amikor partnerségi megállapodás kerül kialakításra, ahol a foglalkoztatásnak is jelentősége van. A 81-es cikk értelmében az olyan jogalkotási ö, fellépések, mint a jelenlegi miénk, el fog tűni. Éppen ezért a koordinátorokat és a funkcionárusokat is felhívom arra, bármint a figyelmüket felhívom arra, hogy nagyon messze menően odafigyelően foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. 81-es cikkről van szó, ö, kollégánk Krapszowski úr javasolja ennek a módosítását. A Második bejelentése. A vasúti csomaggal kapcsolatosan úgy döntöttünk, hogy véleményt készítünk. Darden úr a jelentés tevő, pontosabban a véleménynek az elkészítője, mégpedig minden mindegyik fejezete, mind a három fejezete vonatkozna ez a vélemény. Márpedig a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem készítünk véleményt a 92, per 69-es rendelettel kapcsolatosan, tehát ezzel a témával kapcsolatosan a Darden úr javaslatára nem fogunk véleményt készíteni, eként döntöttek a koordinátorok. Úgy gondoljuk, hogy az Ample szakbizottságnak a vélemény nyilvánítása ebben a témában nem szükséges. Harmadik bejelentés, rendkívül ülést, rendkívüli ülést fogunk tartani október 10-én október 10-én azért, hogy foglalkozhassunk azon sürgős témákkal, amelyek jelentősek, és amelyeket szeretnénk lezárni még ezen parlamenti ciklusban, azaz csütörtök délelőtt, október 10-én kerül majd erre sor. Ami pedig a negyedik bejelentést illeti, ö, nos, bejelenthetem, azt a tolmácsolással kapcsolatosan, a igénybe nem vett tolmácsolással kapcsolatosan, hogy az angol-francia tolmácsolása, amelyet megrendeltek négy órára a trilógussal kapcsolatosan, a globalizációs alap téma körben nem lett felhasználva, mert hogy Fredé Darden nem jelent meg, nem tudott jelen lenni pontosabban, ezen az ülésen így nem vált szükségesé a tolmácsolás, el kellett az, le kellett azt mondani. Az ötödik bejelentésen pedig az elektronikus hozzáférhetőséggel kapcsolatos, azaz az interneten kapcsolatos, keresztül teljes mértékben átláthatóság keretében nyomon követő az ülésünk, és ezáltal is biztosítjuk a tevékenységünk látható fenntartóságát. Most pedig szeretném átadni a szót Veronika Lopé Fontanyének azért, hogy bemutassa azt a 17 kompromisszumos módosítót, amely született a jelentésével kapcsolatosan, nevezetesen a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2000 13-as év prioritásának végrehajtása. Ez egy olyan véleményet, amelyet olyan vélemény, amelyet az ECON szakbizottság számára készítünk, mint hogy az az illetékes. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban a kompromisszus megoldások lefedik az összes kompromisszumos, illetve összes javaslatot, módosítót, amelyet beteljesztettek a kollégák, tehát sikerült mindegyik témájában kialakítani kompromisszumos módosítókat a stratégia, a 2020-as stratégia fényében, és ez vonatkozik többek között a munkaerőpiac rugalmasságára is, úgy, hogy az biztosítsa a magas szintű szociális védelmet, de kitértünk a munkaerőpiaci reformokra, a legsérülékenyebb csoportoknak a kérdés köreire is, és a munka helyi szegénység visszaszorítására is törekedtünk, csak úgy, mint a családi és szakmai tevékenységeknek az összehangolására. Kompromisszum alakult ki a tekintetben is, hogy hogyan lehet az adóztatással is elősegíteni a foglalkoztatást, hogyan lehet a környezetvédelmi szempontokat figyelembe venni, hogyan lehet a fiataloknak a munkaerő képességét fokozni, a foglalkoztathatóságát, különösen a legsérülékenyebb lakosság esetében ez, illetve a minőségre is koncentráltunk, a munkahelyek minőségére, főként a válságban ez kifejezetten nélkülözhetetlen a szabad mozgásra is kitértünk, a mobilitás elősegítését céloztuk meg e témában. Tudjuk, hogy a munkavállalóknak a mobilitása rendkívül lényeges mozdulat az uniónak, de mindez önkéntes alapon kell, hogy történjen úgy, hogy a legitimációja az európai szemeszternek meglegyen ezáltal is úgy, hogy bevonjuk a nemzeti parlamentokat és a szakszervezeteket is ebbe a folyamatba. Az L kompromisszumra szeretnék még itt most kitérni, ennek keretében az árnyék tevőkkel leültünk egyeztetni, és megvizsgáltuk, hogy hogy lehet biztosítani a díjazás szót a finanszírozás terminussal. És a módosítónak a szerzője elfogadta ezen javaslatok, és a fin, pont, helyesbít a, a, a tolmácsoló csapat, tehát a finanszírozást lecseréltük, és a megfelelő díjazásra helyettesítettük. Elnök asszony, ez minden. Szeretnék köszönetet mondani a az árnyék jelentéstevőknek, akik rekordidő alatt tudtak jó munkát végezni, a mai éjszakán tudtuk az utolsó pontot rátenni az íre. Elnök, köszönöm szépen, és Sánchez prezidentónak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen jelentéstevő kollega ezért a munkáért, köszönet illeti meg, amely munkát az utóbbi hetekben végeztek, és végzetön személy szerint valóban sikerült konszenzusra, kompromisszumokra jutni, ami azt eredményezi, hogy ez a jelentés messze menő támogatást fog élvezni, mert igazi konszenzusos alapon jött létre. A szociálista csoport ez, ez tény, szerette volna, ha még tovább tudunk jutni, többek között olyan kérdésekben, amelyekben úgy gondoljuk, hogy erre lehetőség lett volna. Például a költségvetési konszolidáció témájában. Ennek ugyanis a legsúlyosabb hatása, mármint a konszolidációnak, a költségvetési konszolidációnak az, hogy fokozódik a munkanélküliség többek között a fiatalok körében. Szerettük volna, hogyha kötelezettségvállalás születik a tekintetben, hogy hogyan kerüljön az ütemezése felvizsgálata a költségvetési konszolidációnak az IMF, az ILO és az Európai Bizottság saját maguk is elismerték azt, hogy a költségvetéseknek a rendbe tétele hozzájárult a megnövekedett munkanélküliséghez, a különböző gazdasági egyesületnek a borulásához. Úgy gondoljuk, hogy a stratégia megváltoztatása, korrekciója, struktúrális eh, változtatásoknak olyan makroökonomiai hatása van, amelyek sújtják, messze menően sújtják a jóléti szolgáltatásokat, amelyek léteznek valamennyi országban, és amelyeket nagyon nagy nehézségekbe ütközött annak idején felállítani szó esik a szociális mérlegről, a társadalmi mérlegről is, és egyéb kérdésekről ezeket megfogalmaztam, ezekkel kapcsolatos észrevételemet megfogalmaztam a módosítómban, illetve módosítóimban, a szociális mutatókról, a gazdasági stabilizátorokról esik szó, elnök asszony, és úgy gondoljuk, hogy fontos felhívást intézni valamennyi intézményhez, mind a háromhoz, arról, hogy szükség van egy zöld könyv kidolgozására a gazdasági stabilizátorokról. Erről a az Európai Parlament is vitákat folytat, de mindenképpen arra van szükség, hogy a blueprintet, az Európai Bizottság blueprintjét betartsuk, és ismételten az Európai Bizottságnak e témában is újabb előterjesztést kellene tennie. Egyes politikai frakciók ugyanakkor kételyeket fogalmaztak meg a módosítókkal kapcsolatosan. A módosítók, amelyekre utalók olyanok, amelyeket jóváltunk mind a szakbizottságokban, mind pedig a plenáris ülésen. Az Európai Uniónak szociálisabb érzékenyebbnek kell lenni, mindezt az európai polgárok, az uniós polgároknak a javára. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer a jelentéstevőnknek. Nem látok más kezet felemelkedni. Ha nincs további észrevétel, akkor a magam részéről szeretném aláhúzni azt, amit eh, Sergio Guterres mondott az imént. Hol is tartunk? Ott tartunk, hogy ugye az éves növekedési jelentést tanulmányozunk. A szakbizottságunk egy nagyon fontos szereplője ennek a témának, és itt nyilatkozik meg az, hogy mennyire vagyunk gazdasági és szociális szempontból hozzájárulni a folyamathoz és érvényesíteni a prioritásainkat. Ez egy olyan tevékenység a részünkről, amelyet a harmadik ízben végzünk el, úgyhogy most már kialakult ennek a gyakorlata, ennek a módozata. Igazándiból ott tartunk, hogy van egy nagyon konkrét, nagyon pragmatikus dimenziója ennek a tevékenységenek. Nevezetesen megvizsgáljuk valamennyi tagállamnak az általános gazdasági és szociális állapotát. Aztán ezen felül van az általános keret, amelyben fogalmazzuk meg az Európai Uniónak az általános politikáját. Az idejében Veronika Lopé Fontányének a jelentését vizsgáljuk meg, pont akkor, amikor az Európai Bizottság előáll majd végre a saját javaslatával az Európai Unió gazdasági és dimenzióval kapcsolatosan, az EMU gazdasági és szociális dimenzióval kapcsolatosan. Nos, ennek keretében mit is tudunk tenni? Azt, hogy meg kell világítani, rá kell világítani a reflektort arra, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le évről évre a tagállami kialakult helyzetekből. A mi szakbizottságunk elindított egy munkálatot, illetve egy vitát, egyrészt a mutatókról, másrészt pedig arról, hogy hogyan lehetne kialakítani egy európai szintű minimális munkanélküliségi járadékot. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha Veronika Lopé Fontányi jelentését felhasználnánk arra, hogy a javaslatainkat ilyen módon hangsúlyosabbá tegyük. Ugye szó lesz majd a jövőben, jövőre arról, hogy a különböző szóbeli és egyéb típusú kérdésekkel kapcsolatosan hogyan lépjünk fel, a koordinátorok foglalkoznak és foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel. Úgy gondolom ugyanakkor, hogyha lehetőségünk van arra, hogy mi megnyilvánjunk még azelőtt, mielőtt az Európai Bizottság letenné a saját javaslatát az asztalra, akkor ez nagyon eredményes lehetne, nagyon hasznos lehetne, úgy gondolom. Tudom azt, hogy egyes politikai frakció ezzel kapcsolatosan kételyeket támaz, de mégis úgy gondolom, hogy mindez egyáltalán nem gyengítené a mi álláspontunkat a szakbizottságunkban ezen témákban az ekonhoz képes. Ugye, ha nem akarnak az ekonba foglalkozni a szociális mutatókkal, az egy dolog, de mi itt az Amplő szakbizottságban azért dolgozunk, hogy, és azért vagyunk jelen, hogy a jó, a kellő impulzusokat megadjuk, és a jó irányba vigyük a dolgokat. Ha nincs több hozzászóló, akkor megadnám a szót a jelentéstevőknek. Köszönöm szépen. Sok hozzá tenni valóm nincs, Mindössze azt remélem, hogy valóban egy kiváló minőségű véleményt tudunk alkotni, és mindenki támogatni fogja majd ezt. Valóban, ahogy elnök azt, hogy mondotta, lényeges az, hogy a hangunk, az alapszakbizottságnak az üzenete az jól hallható legyen, természetesen vannak nézetkülönbségek, akár eh, széthúzások is, de és az is világos, hogy nagyon nehéz megállapodásra jutni a különböző frakciók között, sőt, egy-egy frakción belül sem evidens ennek a közös nevezőnek a megtalálója. Különböző országokból származunk, és hát a diszonáns hangok természetesen előfordulhatnak az országokon belül is, és a frakciókon belül is. Ezzel együtt remélem azt, hogy a véleményünk az olyan tartalmú lesz, amely megfelel a legtöbb képviselőknek elvárásainak. Elnök, köszönöm szépen, hamarosan szavazásra kerül sor, és mindezek után az Ekon szakbizottság szeptember 30-án fog foglalkozni ugyanezzel a témával. A hármas napirendi pontot akkor láttuk, következzék most pedig Kósa Ádám úr a fogyatékkal élő nők témájával. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó. A FAM bizottság az illetékes. Öni a szó. Köszönöm a szó, szót, elnök asszony. Rövid leszek. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vélemény, aminek tartalmában, irányában és szándékában az összes frakció egyet tud érteni ennek érdekében igyekeztem olyan kompromisszumokat előkészteni ami a módostók többségét lefedi. thirty eight módostó érkezett mint tudják ebből thirty three at próbáltam lefedni eight kompromisszummal. úgy érzem hogy kettő három kompromisszumot kivéve nagy többséget kapnak a kompromisszumok két három kompromisszum viszont problémás. van olyan ahol egy két szó miatt egy két frakció inkább nem támogatja de szerintem ez nem probléma mert a kompromisszumok alá tartozó módostók majdnem mindegyikét támogatjuk. amit szeretnék hangsúlyozni hogy sikerült minden esetben hangsúlyozni a fogyatékkal élő nők halmaz és ennek megszüntetése érdekében végezhető és végzendő feladatokat. Számomra a C kompromisszum, az F kompromisszum, a G, a H mind olyan kompromisszum, ami nagyon erős jelentést fog adni reményeim szerint a nőjogi bizottság számára hogy beépítsék a végső jelentésbe. szeretném megjegyezni hogy több véleményt csináltam eddig és most látom először azt hogy a főbizottság jelentéstevője komolyan veszi és teljes egészében figyelembe kvánja venni a mi véleményünket kiváló kapcsolatunk van a nőjogi bizottsággal e téren. várom a frakció véleményét. madame la présidente je vais continuer en roumain pour. Euh, köszönöm elnök asszony románul fogok beszélni hogy rövidebben tudjam elmondani a hozzászólásomat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 Elfogadtuk azt, hogy a módosítókat csoportosítsák, például a B kompromisszumot, Úgyhogy jó lenne, hogyha nem minden módosítót dolgoznának ebbe bele, mert azért itt különböző dolgokról van szó, és ez gyengíti vagy elveszi az erejét a rendeletnek, vagy az adott jogszabálynak, de elfogadom egyszerűen gyakorlati okoknál fogva, mert a nyolcból öt probléma azért mégiscsak megfelelően jelenhetett meg, de azért jobban szerettem volna, hogyha bizonyos fogalmakat megtartunk, ahogyan a raportőr maga is mondta például a szegénység fogalmát. Ugye a B pontban ez most már egyáltalán nincs benne mert szóval a, a, ennek a szónak ott nincs több helye, vagy az E esetében mm, jogászként arra gondoltam, hogy fontos lehet a ö, szexuális ö, erőszak, hogy azt mm, nem kellene még további melléknevekkel bővíteni, ugyanis különbség van a tényleges szexuális erőszak és a, azon szexuális erőszak között, amelyeket jeleztek, vagy amelyekről információk vannak. Aztán a nők, akik nem tudnak beszélni, vagy nem hallanak, nagyon fontos, hogy anyanyelvükön kapjanak megfelelő instrukciókat, és ez nem került mindig megfelelően be. A többi módosítóban megpróbáltunk egyéb javaslatokat tenni, és az összevonással a problematika legnagyobb részét sikerült átfogni a fogyatékkal élő nők esetében a, a munka világában. Tehát én a magam részéről elégedett vagyok azzal a móddal, ahogyan az együttműködésünk alakult, és ahogyan végződött. Köszönöm a raportőrnek a munkáját, és nagyon remélem, hogy az együttműködés továbbra is sikeres lesz ebben az oly fontos anyagban. Köszönöm. Marian Hawking. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének. Nagyon jó volt az együttműködés, és tudtuk kezelni a módosítókat az e-kompromisszuma kapcsolatban, ahol a bizonyítás terhéről van szó, és ez nem minden esetben lehetséges, szóval nem vagyok, hogy ez minden jogrendszerben ezen a módon kezelhető, úgyhogy ezt nehezen tudjuk elfogadni, mint a kompromisszum részét a 26-os módosítóban szóbeli módosítót kértünk, ahol a tréningekről, illetve a képzésről, oktatásról van szó a fogyatékkal élő nők számára, és néhány tagállamban más a szóhasználat ezzel kapcsolatban. Az education az mást jelent, tehát az, hogy mi az oktatás, mi a tanulás, mi a képzés, ezek a különböző nyelveken másképp jelennek meg de egyébként köszönöm Kósa úr és az árnyék jelentéstevők munkáját. Köszönöm, van esetleg még egyéb hozzászólás, ha nincs, akkor ismét megadom a szót a raportőr úrnak, nem tudom, Kósa úr kívánja kommentálni. Gondolom, hogy nem érkezett olyan észrevétel, amire külön válaszolni kellene és éppen azért történt ez, mert jól tudtunk együttműködni, és mindig időben tartalmas válaszokat kaptam ahhoz, hogy jó kompromisszumokat készíthessünk. Megjegyzés az e-kompromisszummal kapcsolatosan, hogy úgy gondolom, hogy tegnap javasolt módosítás az határozottabbá teszi ezt, de valóban igaz, hogy bizonyos nézőpontból viszont gyengítheti, de mégis határozottabb, karakteresebb lett ezáltal. Az a kompromisszum hangsúlyozza a halmozott hátrányt. Úgy gondolom, hogy a fogyatékkal élő nők kapcsolat, fogyatékkal élő nőkkel kapcsolatosan nem az az elsődleges szempont, hogy fogyatékos, vagy az, hogy nő, hanem mind a kettő együtt már halmozott hátrányt jelent. Úgyhogy bízom abban, hogy a szavazás eredményes lesz, és még egy utolsó megjegyzés a jelnyelvvel kapcsolatban. Ez a G kompromisszumban jelenik meg. A Klivetti asszonyt értem, hogy mit akart, de én magam, mint siket személy, pontosan tudom azt, hogy igazából a hallássérültek, a siketek, a jelnyelv használó nagyothallók számára anyanyelv a jelnyelv. Ezt kell anyanyelvként kezelni, ezért igyekeztem így megfogalmazni ezt a részt, hiszen itt tisztább. És mielőtt lezárnám a hozzászólásomat, egy rövid jelzést szeretnék tenni. Itt van az ülésteremben két személy Beninből érkeztek, jelnyelvi tolmácsnak tanulnak, és azért jöttek el ide hozzánk, hogy tapasztalatok alapján, amit itt látnak, otthon Beninben hatékonyan tudják segíteni a hallássérült személyeket. Ezzel is segítjük, segíteni próbáljuk az ő munkájukat. Köszönöm szépen! Um, merci beaucoup. Köszönöm szépen. A jelentésről nem soká szavazni fogunk, még a délelőtt során, és a FAM szakbizottság október 3-án fog szavazni. Ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk, most pedig Phil Benyonnak adom meg a szót. Nem? De. Igen. Megadom a szót Phil Bennyónnak azért, hogy mutassa be nekünk a kompromisszumos módosítókat. Tíz ilyen kompromisszum született, jelentés tervezetével kapcsolatban, melynek témája az ökoinnováció és a környezetvédelmi politika. Ez egy környezetvédelmi szakbizottsági saját kezdeményezésű jelentés. Thank you. Yes. Uh, indeed, this is an Köszönöm szépen. Igen, a Környezetvédelmi Bizottság készítette ezt a jelentést, és a munka során a foglalkoztatási előnyökre koncentráltunk az innovációkkal kapcsolatosan, illetve az annak köszönhető alkalmazásnak és munkahelyteremtésnek hogyan hat ez mindenre. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásáért, ugyanis ez egy nagyon magas szintű konszenzusra jutottunk, nagyon pozitív volt az együttműködés a kompromisszumok kidolgozásakor, és ez jól tükrözi, hogy az innováció mennyire tudja segíteni mind a tagállami, mind az uniós szintet, úgyhogy köszönöm a pozitív megközelítést az árnyék felelősök részéről, és nagyon remélem, hogy ez tükröződik is megfelelően majd a szavazatokban. Ez egy nagyon konstruktív folyamat volt mindvégig. végig és nagyon remélem, hogy széles támogatásra találnak majd a kompromisszumok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Esetleg további hozzászólások? Vannak-e még senki? Akkor nagyon szépen köszönöm ezt a felvezetést, raportőr úr, és akkor most rátérünk a hatos pontra ez pedig a szavazás lesz már, Még pedig Sógor Csaba jelentéséről, amelynek a témája az európai statisztikák a demográfiai fejlődésről. Ez a tehát elektronikus szavazás lesz, és ez mutatja a tárgyalások eredményét, amelyek nagyon konklúzívak voltak a tanácssal ebben a témában, a demográfiával kapcsolatban, és ez lehetővé teszi a megfelelő egyetértést. És ez az egyetértés megerősítésre kerül a szövegben, és 2013 szeptemberében értük ezt el. Én remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Van, akinek nem esetleg. Mindenkinek? Akkor meg is nyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian, mert akkor lezárom a szavazást. lezártam a szavazást, ismétlem. 37-en, nem, 38-an szavaztak, 36 mellette egy ellene tartózkodás nincs, akkor gratulálunk a raportőr úrnak ehhez az eredményhez. Nous en venons maintenant au point 7. Euh, Hetes napi rendi pont. Veronika Lopé Fontányi véleménytervezetéről van szó, melynek témája az, e- témája az európai szemeszter a gazdaságpolitikák koordinációja céljából. Az egyes bekezdés előtt kaptuk az egyes számú módosítót, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes bekezdés, négyes módosító Corneliszentől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító Zuber kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes módosító Sergio Gutierrez Prieto kompatibilis mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító Cornelissen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még mindig az egyes bekezés után hatos módosító Cuber mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes bekezdés után A kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Nyolcas módosítót ellenőrizzük. On a pu voter, le vote est clos. 19 pour, 21. 19-en mellette, 21-en ellene nem fogadtuk el. Még mindig az egyes bekezés után 10-es módosító Prieto mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette ellene, ezt ellenőrizzük, a 12-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezártam a szavazást. 15-en mellette, 19-en ellene, bocsánat, 19 ellene igen és hat tartózkodás, akkor nem fogadtuk el. Még mindig egyes bekezdés után 13-as módosító Cornelissen mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes bekezdés után 14-es módosító Sergio Gutierrez Prieto szóbeli módosítóval, akkor így módosítva mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Um, paragraf 2, kompromis B. Kettes bekezdés B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A második bekezdés után 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas bekezdés C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Még mindig hármas bekezdés, D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas bekezdés után 24-es Prieto mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas bekezdés után E kompromisszum, három frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es módosító Szerzsó Gutiérrez Prieto mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes bekezdés F kompromisszum, négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es Zuber mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. G kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es Cornelissen mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös bekezdés 39-es módosító Cornelisse mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum három frakció mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum két frakció mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a, G kompromissz, a J kompromisszumot. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 15-en ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 48-as módosítót visszavották, tehát a K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ugyanazon bekezdés L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes bekezdés M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös, Marian Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as bekezdés 57-es Marian Harkin mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es bekezdés 59-es Cornelissen mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as Steinrück kompatibilis mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es bekezdés 60-as módosító Cuber mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 10-es bekezdés N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es bekezdés után 65-ös Cornelissen két részben Először a ki szó nélkül kitámogatja ellet, nem ellette elfogadtuk, és ki gondolja, hogy ez egy kulcskérdés, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, elutasítottuk. Javítja magát az elnök asszony. Alelnök úr javította. Köszönöm, alelnök úr, a segítséget. A tízes bekezdés után 67-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 66-ost. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Huszonegyen mellette, 19-en ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. 11-es bekezdés, ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Úgy ez ezen bekezdés P kompromisszum három frakció mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es bekezdés, 73-as módosító. Nagy a híjes mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 73-asat. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 13-an ellene, két tartózkodás. Teljesen igazuk van. 74-es okafogyottá vált, tehát a 81-es módosító mellette ellene ez így nem egyértelmű, úgyhogy a 81-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-an mellette, 19-en ellene, 6 tartózkodás, elutasítottuk. 13-as bekezdés Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as bekezdés után 85-ös Cornelissen mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, a 87-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Így tehát elektronikusan szavazunk magáról a jelentéstervezetről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 35-en mellette, 5-en ellene, nulla tartózkodás. Gratulálunk az előadóasszonynak. Et bien évidemment, euh... És természetesen kérek mindenkit, hogy a Gazdasági és Monetáris Szakbizottságon belül azon dolgozzanak, hogy a jelentést megfelelő formában és megfelelő helyen kezeljék majd abban a szövegben, amelyet a plenárisra fognak benyújtani. Ezt a napi rendi pontot most le is zárhatjuk. Jön a nyolcas napi rendi pont. Kusa Ádám véleménytervezetéről fogunk szavazni. A fogyatékkal élő nőkről. Egyes bekezdés A kompromisszum négyen. Mellette ellene tartózkodás jóvágyval. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás jóvágytuk. Ötös Hárkintól mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. B kompromisszum, kettő francot egy mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Ah, euh, Egyes bekezdés nél kettő kompromisszumról kellett volna szavaznunk, elnézést, hogyha túlságosan gyorsan haladtunk, az F kompromisszumhoz kell visszaugranunk, amelyet négy frakció terjesztett elő mellette, ellene tartózkodás jóvá hagytuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodások mm, inkább ellenőrizzük. A 13-ast ellenőrizzük tehát. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 22 mellette, 18 ellene, és nem volt tartózkodás, tehát jóvágytog C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig a D kompromisszum Dániel mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 17-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Következik most a, a G kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 25-ös mellette ellene tartózkodások ellenőrizzük inkább. A 25-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 17 mellette, 21 ellene, tehát nincs sovágyra. Tovább az 26-os jön, a 26-os szóbeli vagy mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. H. kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk. 33-as szóbeli módosítóval, nincs korlátozás tekintetben, 33-as mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 34-es mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. A 35-ös okafogyottá vált, csak úgy, mint a 36-os és 7-es. 38-as következik mellette, ellene tartózkodások jóváhagytuk. A teljes véleményt terjesztem szavazásra, elektronikus módon szavazunk.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 l'emploi et la croissance à travers les politiques d'environnement. Euh, après le paragraphe cinq az ötös bekezés után a H, a H kompromisszumról szavazunk egyből mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. Egyes bekezdés, Nous votons l'amendement 10. A tízesről szavazunk mellette, ellene tartózkodások, jóvajtuk. Most egy olyan kompromisszumról szavazunk, amelyben van többfajta hivatkozás, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, miről is van szó. Az I kompromisszumról beszéltem mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 12-es mellette ellene tartózkodások jóváltuk. Kettes bekezdés. Az A kompromisszum, amelyet négy mellette ellene tartózkodás ezt a kompromisszumos javaslatot jóváltuk. most pedig következik a B kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagytuk. A 16-os jön most, Ungorelne a kollégától, mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. 17-es mellette ellene tartózkodások jóvá 19-es mellette ellene tartózkodások jóvá hagytuk. J kompromisszum, ami most következik, mellette ellene tartózkodás jogálltuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 26-os módosító mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 27-es, illetve nem, még a 26 os ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, 19 illetve elnézést, helyesbít az elnök, 18 mellette, 21 ellene, nulla tartózkodás, valóban erre szükség volt, nincs hagyva a 26-os módosító. 27-es következik mellette, ellene, tartózkodások, hagytuk. D kompromisszum, négy frakció elő mellette, ellene, tartózkodások, hagyva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóvágyva 35-ös módosító mellette ellene tartózkodások senki sem szavazott, úgy látom. Ki szavazza meg a 35-ös mellette ellene tartózkodások, tehát egyértelmű a támogatottsága, így viszont egyértelmű tehát a dolog. F kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 35-ös mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 43-as mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 44-es mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva hivatkozások egyes, szóbeli módosító teljesetekben nincs ellenvetése ennek, akkor mellette ellene tartózkodás jóváhagyva kettes módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva hármas módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva négyes módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva Preambulum bekezdés 5-ös, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. K. Kompromisszum, kettő frakció terjesztett elő, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 8-as módosító, mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. Szavazzunk most az egész jelentésről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 38 mellette, nulla tartózkodás, és, illetve egy tartózkodás, egy ellen, nulla ellenszavazat és egy tartózkodás. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, gratulálunk neki donc Moulin. Ah oui. Alors, euh, comme... Euh... Mint hogy euh, Bauer Editnek itt zsonglőrködni kell a Libe szakbizottság és az AMP szakbizottsági tevékenysége között, ne menjenek el, most jön a 19-es pont, tehát egy további módosítást végeztünk, végzünk a sorrendben. A 19-esnek a keretében egyből megadjuk a szót. Bulan aki a jelentés tervezetét fogja bemutatni nekünk. Európa újraiparosítása, a versenyképesség és a fenntarthatóság előmozdítása érdekében. Az ITRE szakbizottság számára készítettük ezt a véleményt. Ezzel kapcsolatosan pedig azt tudom még elmondani, hogy most a módosítókat fogjuk megvizsgálni. 43 módosító született, Filip Bunai a szó. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Röviden, a jelentés Európa újraiparosításáról beszél, és elsősorban úgy gondolja, hogy növelni kell a beruházásokat, és célzottabbá kell ezeket tenni. Ezen kívül sokszínűbbé kell tenni a beruházásokat, hiszen az új technológiákat ki kell dolgozni, és az ipari ö, tárgyakat ö, de et de rester Meg kell tartani. Ezen kívül nagyon fontos, hogy versenyképesek maradjunk nemzetközi szinten, és ezen kívül szeretném még kiemelni, hogy az Európai Uniós saját erőforrásokkal is meg lehet erősíteni az újraiparostást ezen kívül a közbeszerzésekben a szociális normákat kell figyelembe venni. 43 módostót kaptunk. Én négy kompromisszumot állítottam össze, amely a 43-ból 16-ot fed le. Ezekről jelenleg tárgyalunk az árnyékjelentéstevőkkel, nem hiszem, hogy különösebb probléma lenne azzal kapcsolatban, hogy megállapodásra jussunk. A módostók többi része pedig úgy gondolom, hogy elfogadható és figyelemre érdemes. Két megjegyzésem lenne. Az egyes módosítóval kapcsolatban javasolnám, hogy ezt ne fogadjuk el, ugyanis szeretném, hogyha megtartanánk az erős szociális párbeszéd jellegét, és az egyes módosítva szeretné törülni. A 26-os módosító, hogy privilegizáljuk a munkavállalók tájékoztatását, anélkül, hogy ez jogilag kötelező lenne, tehát ez a 26-os módosító. Azt hiszem, hogy valami fordítási vagy nyelvi probléma lehet a francia verzióban, jogi aktusokról beszélünk, nem pedig jogalkotási aktusokról. Tehát ez a két megjegyzésem lenne egyelőre. Köszönöm szépen minden kollégának a részvételt és a módosítókat ezen jelentéssel kapcsolatban. Frederik Darden. Frederik Darden. Két szóban annyit szeretnék elmondani, hogy valóban még tárgyalunk a kompromisszumokról, és a frakcióm nevében néhány megjegyzést és további kérést mondhattam el az előadónak, egyebek között, ami az átszervezéseket illeti, Szerkász úr kezdeményezte ezt. Örülök annak, hogy az előadó egyetért több módosítónkkal. Valóban több módosítót benyújtottunk, és remélem, hogy a szakbizottság támogatja majd ezeket. Köszönöm a figyelmet. Filip Benyó. Uh, um, köszönöm szépen, köszönöm a raportőrnek a véleményen végzett munkáját. Nagyon fontos, mert ez azt mutatja, hogyan tudjuk újra élettel megtölteni az ipart, hogyan tudunk új iparágakat teremteni, növelni a fenntarthatóságot és a versenyképességet Nálunk nagyon erős volt az én választókörzetemben az ipar, a termelőipar, és ezeknek a társaságoknak muszáj versenyképesnek maradniuk és el kell érni, hogy növekedjen a munkahelyek száma ezekben a szektorokban. Konszenzusra jutottunk, a szociális felelősséget, a CRS-t illetően, de ezt nagyon nehéz jogi keretbe foglalni, mert akkor lesz belőle egy, egy rendelet, és akkor már nem eh, szociális társadalmi felelősségről van szó, hanem egy jogi normáról a kompromisszumot támogatom, hogy sikerjön kialakítani egy közös kritériumoknak megfelelő testületet, és Bangladesben, amikor összeomlott az a textilgyár, akkor nagyon jó lett volna, ha lett volna egy ilyen testület, tehát ennek a nagy részét én támogatom, de azért a jogi keretbe foglalni a CSR-t, az úgy gondolom, hogy kicsit sok lenne. A B kompromisszum legnagyobb részét támogatom, azt hiszem, hogy ez jogokról szól megfelelő módon, és hangsúlyozza a szubszidiaritás kérdését, de a lifelong learning-et is meg kell említeni, ez nem igazán jog, szóval ezt nem jogként kell meghatározni, hanem sokkal inkább kompetenciaként, illetve tagállami körbe tartozik. Úgyhogy mm, ez, ez nem értelmes így, hogyha ezt jognak fogjuk föl. Ezek lennének a megfontolásaink. Azt hiszem, hogy haladhatunk tovább. Ezen az úton ez összességében egy rendkívül pozitív jelentésnek vagy véleménynek nevezhető. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Most az Európai Bizottságé a szó. Kifelelős, tehát ki van itt a bizottság részéről? Hát azért, mert megváltozott a napi rend, a felelős bizottsági képviselő nem tudott eljönni. Akkor Filip Bola. Filip? Bulár foglalja össze. Köszönöm, elnök úr. Elnök. Köszönöm az elhangzottakat. Filip Derden és Filip Benyó nevi, ö, részéről, itt csak Filipek kértek most szót a jelentése kapcsolatban. Nem láttuk különösebb akadályokat Darden úr megjegyzésével kapcsolatban, és hát meghallgattam Filip Benyon megjegyzését, és nagyon sok felvetett pontban egyetértek vele, ami a vállalatok társadalmi felelősségvállalását illeti természetesen, úgyhogy néhány részlettől eltekintve folytatjuk a munkát a kompromisszumokon. Én nem látok különösebb akadályát annak, hogy kompromisszumra jussunk. Köszönöm, elnök úr. Ja, herzlichen Philipp. Ähm, meiner... Köszönöm, Filip. Akkor folytatom, németül fogok beszélni. Szeptember 26-áig lehet a módosítókat benyújtani, aztán 26-án történik a szavazás, október 15-én az ITRE-ben, és aztán a plenáris elén novemberben kerül majd ez az alany, ez az anyagot kerítünk sort a vitára és a szavazásra. A következő napirendi pontunk a 11-es lesz, legalábbis az én listám szerint. Tehát tárgyalások a tanácssal az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról, az IGF-ről, akkor meg is adom a szót a felelősnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Múlt éjszaka volt egy háromoldalú párbeszéd, egy trialógus, és sikerült előre jutni, és nagyon reméljük, hogy ez lesz majd az utolsó, ami még a hó végén következik. Tényleg reméljük. A legfontosabb kérdések számos intézkedést foglalnak magukban, például különböző juttatásokat, a szállítás elősegítését, azután különböző képzések, tréningek szervezését. Néhány tagállam 70-80 százalékát ennek az alapnak ilyen jellegű intézkedésekre költi. Ez a parlamentben azonban az az érzés alakult ki, hogy ez nem, nem hozzáadott érték, tehát a tagállamok legnagyobb része ezt az EGF-et nem ilyen módon használja. A parlament a 25%-os plafont kérte, a bizottság 50%-ot javasolt, de hát nem sikerült még a végső megállapodást megtalálni, de 35% úgy tűnik, hogy elfogadható lesz, és akkor meg lesz az egyesség a tanácsal. Már elég messzire mentünk ezzel, úgy gondoljuk talán tovább is messzebbre, mint ahogy eleve szándékoztunk. Másik fontos kérdés az a finanszírozási ráta. A parlament három rátát javasolt, először a mezőgazdaságra, azután a, a kohéziós alappal kapcsolatosan, és a különböző programokra a harmadik pontban. És a tanács csak egy formáját akarja ennek megvalósítani, itt még nem sikerült megállapodásra jutni, de úgy néz ki, hogy kettőben fogunk megállapodni, egy általánosban, egy általános társfinanszírozásban, és utána egy másikban, ami kifejezetten az adott programokra vonatkozik, és a kohéziós alapból lehívott pénzek figyelembevételével. A következő nagy kérdés, és akkor be is fejezem, és csak a legfontosabb kérdéseket emeltem ki. A másik pedig a e, tanács e, a fiatalokat is e, említi. Ez egy teljesen új dolog, ennek semmi köze még az eredeti szöveghez, de hát a tanács szerint ez fontos, és akkor, hogyha egy tagállam alkalmazza az EGF-et, akkor kérhetnek hasonló számú fiatalt, és ezek a fiatalok ugyanabból a régióból kell, hogy kikerüljenek, mint a, a, azok a munkások, akik, azok a dolgozók, akik elveszítik a munkahelyüket, és ez is a régió hasznára válik, hogyha a fiataloknak juttatnak ebből az alapból. A parlament egyetért a javaslattal, hogy a fiataloknak is biztosítani kell a hozzáférést ehhez a globalizációs alaphoz, de hát azért egyfajta koherenciára szükség van, és meg kell próbálnunk megmaradni a hatály keretein belül amit meghatároztunk. És éppen ezért jelenleg egy csomagon dolgozunk, javaslatcsomagon a tanács számára, ami lehetővé teszi a fiatalok számának a növelését, de hát azért továbbra is elsődlegesen a hatályra kell koncentrálnunk, azok pedig a munkanélküliek. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, még vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell, de haladunk, haladunk, és nagyon remélem, hogy még egy találkozó után sikerül egyességre jutni. Az együttműködés mm, működik. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kérdezem, hogy igen, Tade kollega? Kettő kiegészítő szóval élnék árnyékjelentéstevőként. Üdvözlöm az előre haladásokat, és az eddig elért eredményeket. Úgyhogy most hagyd ne ismertessem azokat a témákat, amelyekkel már foglalkoztunk a korábbiakban, akkor, amikor a feedbacket megkaptuk. Az eredmények között mit tudunk elkönyvelni? Az, hogy a az alkalmazottak körében vannak olyan eredmények, amelyeket elismertettünk, és azt hiszem ennek a relevanciáját jól tudtuk ismertetni. Ami pedig a jelentéstevő asszony kiemelt, és amely ami továbbra is tárgyalások tárgya, az a társfinanszírozás, a fiatalok különleges támogatása. Ez tehát két olyan téma, amelyel kapcsolatosan éberen kell, hogy ügyeljünk a dolgok előre menetélére. A különböző támogatási mértékek, mint elv még nem került elfogadásra, ebben ezért, és hogy távol vagyunk attól, úgyhogy még tovább kell itten harcolnunk ezért. Ami a fiatalokat illeti javaslatokat fogalmaztunk meg, azért, hogy biztosítsuk a konzisztenciát az EGF között és a jogalap között, tehát nem szabad, hogy a jogalapot megfosztjuk a, megfosztjuk a lényegétől. Ugye előfordul, hogy egy, egyik ágazatban, egyik régióban elbocsátások történnek a válság miatt, de ez önmagában egy dolog, és az egy külön dolog, hogy hogyan érinti ez kifejezetten a fiatalokat. Még egy sor egyéb nyitott kérdés van, amelyre nyilvánvalóan vissza térni. The next one is uh, Sari Esaya. Sari, the floor is yours. Köszönöm szépen. Frederik Szerá Frederik a szó. Just would like to ask... Köszönöm, csak azt szeretném kérdezni Harkin asszonytól, hogy a tárgyalások során szó esette egy arról a jelentésről, amelyet most jelentett meg a számvevőszék. Elég szkeptikusak a globalizációs alappal kapcsolatban, néhány ajánlást fogalmaztak meg. Volt lehetőség arra, hogy erről is szót váltsanak a trilógus során? Köszönöm szépen, Szeri, és akkor a következő hozzászóló én lennék. Nagyon örülök, hogy te vezeted a tárgyalásokat egy olyan nő, aki keresztül tudja vinni az akaratát, és hát mi Németországban egy európai globalizációs alapban gondolkozunk, és én nagyon örülök, hogy megvan ez az alap, és nem csak tagállami szinten, és az, hogy a fiataloknak többet kell segíteni, ez Igaz, de nem csak a nagy szavakkal, hanem konkrétan nagyon kemény munka volt a tanács részéről, hogy meggyőzön bennünket arról, hogy ez egy fontos eszköz. Ez nem valami PR show, hanem olyan intézkedések, amelyekre tényleg sort kell keríteni. Egy kérdést kaptál, és hát izgalommal várjuk a választ, és továbbra is sok sikert és kitartást ezt ismerjük a terészedről, hogy ez adott. Köszönöm, és tiéd a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólásokat, mindazt, amit elmondtak ezzel kapcsolatban. Szárész kérdésére válaszolva, persze, esett szó a számvevőszéki jelentésről, és kértük, hogy a tanács is vegyen ebben részt, hogy működjünk együtt, hogy legalább a számvevőszék néhány ajánlása megvalósuljon. A legfontosabb számunkra az volt, amit én már említettem, az a százalék, a befogadhatósági százalék. Ezt kell meghatározni, illetve ennek a felső határát és ez egy nagyon kritikus kérdés volt, ugyanis néhány tagállam nagyon jelentős arányban használta fel az EGF-et más célokra. Az Európai Parlamentben mi már kértük a 25%-os plafont, még mielőtt a számvevőszéki jelentés megjelent volna, de hát néhány tagállam jelentős részét ennek az alapnak nem ilyen célokra használta, incentívákra és másfajta juttatások biztosítására, és ez nem jelentett európai hozzáadott értéket. Úgyhogy ez csak pocsékolást jelent. Úgyhogy ezért ragaszkodtunk ehhez a 25%-os felső határhoz a tanács és a bizottság 50-et javasolt, de hát aztán a 35 lett a végső javaslat és a tanácsnak, a tanács nem garantálta, hogy ezt el fogja fogadni, de ez volt a megállapodás, és a vita során én nagyon világosan elmondtam a tanácsnak, és hogy a parlament már messze tovább ment, mint amennyire eredetileg szándékozott, de hát megpróbáljuk ezt eladni a kollégáknak, ezt a 35 százalékot úgyhogy nagyon jó a támogatás ebben a kérdésben. Köszönöm, köszönöm szépen, Merien. Azt hiszem, hogy ez valóban előrelépést jelent, és haladunk, haladunk. Köszönöm. Ez volt tehát a 11-es napi rendi pont, és akkor most következzen a 12-es, amelynek a felelőse Antigoni Pápádopoló, nem tudom hol van, nem a saját szokásos helyén. De, igen. Annyit szeretnék mondani, hogy a, ezzel a kapcsolatban, hogy ezen javaslat egy irányelvre vonatkozik, amelynek célja, hogy átkon, átdolgozza a tanács irányelvét az egyetemistákra és hallgatókra vonatkozóan, és megpróbálják a lehető legjobban a rendszer és a tudás átadást megkönnyíteni, és így a versenyképességen növelni különböző harmadik eh, országbeli állampolgárokkal kapcsolatban. Ez egy eléggé összetett kérdés, hiszen az átdolgozott tanácsi javaslatban a célkitűzés az, hogy a harmadik országokbeli állampolgárok, kutatók, eh, diákok, gyakornokok és önkéntesek helyzetén javítson, és közben két új kategóriát is bevezettek a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan, a javadalmazás ellenében végzett gyakorlat és az oper kategóriáját erre vonatkozóan nem volt korábban közös rendelkezés, tehát ezért ennyire összetett ez a kérdéskör, hiszen különböző kategóriákról van szó, és nagyon különböző személyeket fed le. 18 módosítót adtak be az árnyék jelentéstevők a néppárt részéről, Szariel Szájra, a zöldek részéről, Jean Lambert és Nagyja Hirsch is adott be módosítókat. Nagyon köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat, hiszen így sikerült a jelentésbe bevenni az ő gondolataikat is. Én magam 78 módosítót nyújtottam be. Tegnap volt egy ülésünk az árnyékjelentéstevőkkel, és úgy tűnik, hogy olyan javaslatokat is tettem, amelyel kapcsolatban kompromisszumra van lehetőség. Például a 12-es, 33-as és 36-os módosítókkal kapcsolatban kompromisszumra lesz lehetőség. Ezek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet ösztönözni a harmadik országbeli állampolgárokat arra, hogy kutatóként a tagállamokban dolgozzanak, és a 33-as, 36-os módosítók. A diákok hozzáférése a munkaerőpiachoz. Megpróbálunk egy minimum órát megállapítani, amely elérhető számokra a tagállamokban. Itt még nézett különbségek vannak a frakciók között. Vannak, akik heti 10 óra minimumról beszélnek, mások minimum 20 óráról hetente úgyhogy ezen még el kell gondolkoznunk, és majd módosítót fogunk, kompromisszumos módosítót összeállítani. Ami pedig a 36-os módosítót illeti, e, az egyenlő bánásmódra vonatkozóan, és ami a társadalmi biztonságot illeti, a társadalombiztosítást illeti. Itt e, egy Blue Card irányelvre vonatkozó javaslatról gondolkozunk, hiszen megnézzük, hogy mi az, ami már a létező irányelvben megvan, és mit tesz ez lehetővé, és éppen ezért ezen területeket a mi jelentésünk területéhez próbáljuk igazítani. Ezzel kapcsolatban 13 cikkről már tegnap részletesen beszéltünk, különböző módosítókat nyújtottak be az árnyék jelentéstevők. A 3F, 3I, 3M a javadalmazás ellenében dolgozó gyakornokok helyzetére vonatkozik, a javadalmazásokra vagy a korhatárok kérdésére, és az egyes frakciók különböző megközelítést alkalmaznak a kategóriákkal kapcsolatban. Tehát meg kell nézni, hogy a benyújtott gondolatokkal kapcsolatban részben ezekkel megegyezünk, más, részben ezekkel egyetértünk, másokkal viszont nem. Ezen kívül más cikkeket is a hetes F cikket is részletesen megvitattunk arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak el kell a tagállamoknak engedélyezniük kell azt, hogy a harmadik országbéli állampolgárok az országukban maradhassanak, és az ezzel kapcsolatos munkaadói kötelezettségeket tárgyaltuk, és hogy milyen megállapodásokra van szükség, vagy milyen munkatartalomra, vagy egy kötelező jellegű munkára ahhoz, hogy valaki a tagállamban tovább maradhasson. A 9A, 12-es A, 12-es B cikkekről is beszéltünk, ez a kutatókra vonatkozó feltételekről szól. és arra vonatkozik, hogy a tagállamban milyen ö, dokumentumok alapján maradhat valaki tovább. Itt nincsen a korhatárra vonatkozóan megállapodás, és ö, más cikkekről is beszéltünk, az egyenlő bánásmód, 21-es és 24-es cikkek, a munkahelykeresés területén minden tagállam más megközelítést alkalmaz, arra vonatkozóan, hogy a harmadik országbeli állampolgárok meddig maradhatnak, ezért az egyik frakció azt javasolta, hogy a kutatók 6 hónapig maradhassanak, más frakciók 12 hónapot, megint mások 18 hónapot javasoltak azért, hogy az adott tagállamban ö, létrehozhassák a saját vállalkozásukat. Tehát erről is még beszélnünk kell. És az a benyomásom a sedókkal folytatott ülés után, hogy nagyon sok területen megállapodásra tudunk majd jutni, vagy egyik vagy másik frakcióval, Úgyhogy ezzel kapcsolatban kompromisszumokat fogok még a hét eleje, a hétvége előtt összeállítani, és vannak olyan módosítók, amelyek számomra nem elfoghatóak, vagy amelyek a Libeszak Bizottság hatásköréhez tartoznak, és ezekről majd jelentést fogok tenni. Köszönöm a titkárságnak is a munkáját, hiszen nagyon szoros a határidő, hiszen a szakbizottság javaslata még pont a nyári szünet előtt közvetlenül ért el minket, a titkárság munkatársai pedig segítettek abban, hogy ilyen szoros határidővel sikerüljön ezt a munkát elvégezni. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani a sedóknak is a munkájukért. Szándékom szerint a kompromisszumos módosítókat és módosítókat a hét végéig fogom benyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Antigoni, csodálatos keresztneved van, és hát köszönjük, hogy a titkárságnak is köszönetet mondtál, ezt sokszor elfelejtjük, úgyhogy nagyon jó, hogy te megtetted. Most pedig az árnyék jelentések felelősei kapják meg a szót. Először a néppárt. Köszönöm szépen, én is köszönöm a raportőrnek a nagyon jó és gyümölcsöző együttműködésért, vitáért, amelyet tegnap folytattunk, és ahol sikerült kompromisszumokra jutnunk, és nagyon remélem, hogy ezek jó kompromisszumok, vannak bizonyos kérdések, ahol abszolút egyet értünk. A raportőr nagyon jól közelített ezekhez a kérdésekhez, azokhoz is, amelyek vitatottak voltak, de itt is sikerült eldönteni, a, hogy végül is milyen irányvonalat képviseljünk a bizottságban. A raportőr már elmondta, hogy a, ennek az irányelv hatájának a kiterjesztése az OPR-ek és egyéb stázsierek számára ez egy nagyon komplikált kérdés, és a cél az kellene, hogy legyen a mi bizottságunkban, hogy ezeket a sérülékeny csoportokat mi támogassuk, és azt hiszem, hogy ez fontos ezen csoportok számára. Ha nincs megfelelő munkaszerződésük, akkor nagyon-nagyon gyenge lesz a, a jövedelmük, és sok módosító, amit én nyújtottam be, éppen ezeknek a csoportoknak a védelmét szolgálja. Amikor a biztonságról és az egyenlő bánásmódról beszélünk, ahogy mondta a raportőr, nagyon fontos, hogy a single permit-tel egy irányba haladjunk, tehát az egyedi engedéllyel, és ennek meg kell felelni az ezzel kapcsolatos előírásoknak, ahogyan ezt a 21. és a 36. cikkekben elhatároztuk, illetve megfogalmaztuk. Néhány módosítomban arról volt szó, hogyha sikerül még kedvezőbb folyamatokat kialakítani a tagállamokban, akkor azt lehetővé kell tenni és meg kell engedni. A raportőr elmondta, hogy örülök ezeknek a kompromisszumoknak, és jó, hogyha a hét végére ezek elkészülnek, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó menetrendet tudunk tartani. Köszönöm. Én is köszönöm, Szadi. És akkor most a liberális frakció képviselője, aki egyben a bizottság alelnöke is. Nagyja, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Először is köszönettel kezdem a raportőrnek és a többi frakció képviselőjének. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, és hát kár, hogy ilyen gyorsan kell végigmennünk rajta, mert ez tényleg egy ilyen, ilyen sorsfordító kérdés nagyon nagy hatással van az emberek életére, meghatározza hány órát dolgozhatnak, stb. Úgyhogy kár, hogy ezt csak így egyszerűen letudjuk. A tegnapi vita során világos volt, hogy az Európába érkező embereket ugye védeni kell a kizsákmányolástól, de a liberálisok számára az is fontos, hogy esélyeket biztosítsunk számokra. Tehát túlságosan restriktívek nem lehetünk. Ha mindent korlátozunk, limitálunk, akkor egyrészt biztosítjuk a védelmet, másrészt azonban elveszük tőlük az esélyt. Éppen ezért megfelelő egyensúlyt kell találnunk, remélem, hogy ez sikerül majd az egyes témakörökben. Számunkra nagyon fontos az, hogy ne legyen túlságosan nagy a bürokrácia a kutató intézmények és a vállalatok számára. A 12. cikk második bekezdésben fölöslegesnek tartjuk, hogy a vállalatok nem is tehetik meg szerintem, vagy egy kutatóintézmény igazolja azt, hogy nincs más uniós polgár, aki alkalmas lenne erre a munkára. Hát én azért nagyon szeretném, hogyha egy vállalat vagy egy kutatóintézet azt mondhatná, hogy én a legjobbat szeretném, akinek megvan a megfelelő minősítése, ne pedig ő ötször jelentse ki mindenféle bürokratikus akadályok keretében hogy kell működik együtt. Szóval ezek azok a kérdések, amelyeket szerintem megtakaríthatnánk magunknak mindez csak a bürokráciát növeli. Egy nagyon fontos pont, amely számomra tényleg fontos, az az, hogy a diákok mennyit dolgozhatnak. A bizottság javaslatában 20 óra szerepel. Én azt hiszem, hogy 20 óra az sok, de hát nagyon sok olyan egyetemi város van, ahol az élet nagyon drága. Londonra gondoljunk, Münchenre például, hát ahol azt hiszem, hogy legalább 10 órát kell dolgozni csak ahhoz, hogy a lakbért kifizessék, és akkor még könyvet nem vettek, meg nem is ettek semmit. Tehát fatális lenne, hogyha itt ezt mondjuk levinnénk 10 órára, ezt a 20-at. Tehát 33-at javasoltunk, de hát aztán ha a 23. cikk harmadik bekezdést megnezik, akkor ott pontosan szerepel, abban most fel is olvasom, hogy mi van itt, hogy minden tagállam maga határozza meg, hogy hetente hány órát, vagy havonta, évente hány napot ő dolgozhat maximálisan a diák, és ezt a felső határ, ez a heti 20 órát nem annyinak lenni kell, tehát hogyha most ezt a 20-at levisszük 10-re, akkor nagyon sok diák, hallgató számára egyszerűen a létalapot szüntetjük meg, és hát számomra ez, ez fontos, erről beszélni kell, mert egyébként álszent a dolog, mert mondtuk, hogy jöhettek, csak legyen elég pénzetek. Úgyhogy ez egy központi kérdés. A másikról már szó esett, hogy mennyi ideig maradhat valaki ezt követően. Mi ezt nagyvonalúan akarjuk megfogalmazni, 18 hónapot javaslunk utána, ugyanis, hogyha ezek az intelligens emberek itt maradnak az unióban, ez fontos, szükségünk van rájuk, és lehetőség van arra a számukra, hogy más munkát is keressenek. Tehát itt még lejjebb vinni 12 hónapra, ahogyan azt a bizottság javasolja, az fatális jelzés lenne azok számára, akik Európába akarnak jönni. Köszönöm szépen a kritikus megjegyzésekért, és igazi liberális volt, és most akkor a zöldek következnek. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elvégzett munkájáért, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy sajnálatos, hogy ennyire gyorsan kell elvégezni ezt a munkát. Különösen, hogyha megnézzük, hogy mi lehet a szakbizottság, a mi szakbizottságunk vagy a LIBE szakbizottság hatáskörében. Úgy látjuk, hogy a LIBE-nél a módosítók benyújtási határideje korábban volt, mint a miénkben, és ebből néhány probléma adódott ö, olyan kérdésekben, amit úgy gondoljuk, hogy le kellene fedni, de mégsem fedtek le. Ezen problémák például az idő kérdésével kapcsolatban mégiscsak nagyon sajnálatosnak tartom ezt a helyzetet. És Szedélye kollégával egyetértek, hogy nem szabad visszalépni azzal kapcsolatban, hogyha egy tagállamban már kedvezőbb rendelkezések vannak, ehhez nem szabad hozzányúlni. És így eljutok az egyik kérdéshez, a paritás kérdéséhez, hogy úgy gondolom, hogy a Blue Cardnak köszönhetően a kutatóknál már egyfajta paritást kialakítottunk, ugyan ott vannak különbségek, és ezért felmerül annak a veszélye, hogy a kutatókkal kapcsolatban bizonyos elemekhez hozzányúlunk, például a családegyesítés területén, és hogy ezzel kapcsolatban esetleg visszalépnénk. Nos, hát ezt biztos, hogy nem tudjuk elfogadni a frakciónk nevében. Ami pedig a, az egységes engedélyezéssel kapcsolatos párhuzamokat illeti. Ezt mi támogatjuk, és ami a további kategóriák létrehozását illeti, ezzel nincsen problémánk, de a bizottságtól szeretném megérteni, hogy mi az, amit kizárnánk ebből, és különösen ami az egységes engedélyezés kérdését, a single permit kérdését illeti. Nos, valóban a diákoknak engedélyezzük azt, hogy dolgozzanak, és ez nem csak egy magáért szóló jog, hanem valóban támogatni is akarjuk, és éppen ezért a bizottság javaslatát támogatjuk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Közben más frakciókkal tárgyalván azt látjuk, hogy hogyha megnézzük a munkadói-munkavállalói kapcsolatot, bizony az önkéntesség nem tartozik ebbe a körbe, és éppen ezért problémás nekünk a módosítók egy része, amely abba az irányba megy, hogy mindent, minden kategóriát úgy kezeljünk itt, mint ez már egy valódi munka kapcsolat lenne. Éppen ezért tehát még egyszer elmondanám, hogy egyértelmű helyzetre van szükség. Az embereknek tudniuk kell, hogy milyen alapon utazhatnak be, milyen elvárásaik lehetnek, hogyha dolgoznak, hogyha nem feltétlenül dolgoznak, de hogyha valamilyen munkát végeznek, hogyha önkéntesként jönnek, vagy óperként jönnek a tagállamba, és hogy milyen jogok, jogai lesznek, hiszen bizonyos esetekben nincsen erre vonatkozóan szerződésük. És ami a jogi vagy munkavállalói kapcsolatokat illeti, valóban itt tisztázni kell a helyzetet. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy milyen megfogalmazást, megszövegezést alkalmazunk. Nem szabad az embereket munkaszerződési kapcsolatba irányítani, hogyha nem erről van szó, nem szabad, hogy itt félreértés legyen az adott személyekkel kapcsolatban. Egy további módosító, ami a gyakornokok kérdését illeti, hogy kapjanak-e jövedelmezést, vagy sem nem vagyok biztos abban, hogy ami az erre vonatkozó szöveget illeti, az eléggé egyértelmű. És bizonyos tagállamokban a gyakornokok státusza mindig kötelezően egy képzésben való részvételhez köthető, más tagállamokban ez nincsen így. És ennek különösen akkor van jelentősége, hogyha már lezárták az első képzettségüket, képzésüket, és miután már munkaerőpiacra kerültek, utána szeretnének még továbbképzésben részesülni. Éppen ezért támogatom azon módosítókat, amelyek leszűkítik a definíciókat arra vonatkozóan, hogy kikre vonatkozzon ez a szöveg. Ami pedig az óperek kérdését illeti, és a korhatár kérdését, a hármas cikk és a definíciókban a 14-es cikk szól erről. Megint csak egyetértek azzal, hogy próbáljuk meg meghatározni a feltételeit annak, hogy kikre vonatkozzon ez. A szabadság vagy szabadidő kérdésével kapcsolatban pedig nem szabad olyan kérdéseket lefedni, amely az egyébként tagállami hatáskörben lenne, és ami pedig a korhatár kérdését és a felső korhatár kérdését illeti arra vonatkozóan, hogy ki dolgozhat operként, úgy gondoljuk, hogy itt nem érdemes bevezetni ilyen felső küszöböt, hiszen lehet, hogy egy idősebb személy is szeretne operként dolgozni, meg akarja jobban ismerni egy adott ország kultúráját, nyelvét, vagy bármilyen okból, úgyhogy mi nem szeretnénk itt korhatárt látni. Általában véve az általunk támogatott módosítók azok, amelyek azt támogatják, hogy a lehető legnyitottabban hagyjuk ezt a szöveget, és egyértelműbbé tegyük a személyek jogait és elvárásait, de minél több embert szeretnénk bevonni a szöveg hatájába és ennek előnyeiből, hogy ők is részt vehessenek, és reméljük, hogy mivel elég hosszú ideig lesz érvényes majd az a szöveg, részletesen kell erről tárgyalni. Kíván még valaki hozzászólni? A bizottság részéről van itt valaki? Tessék! Kedves jelenség, köszönöm szépen a szót, <laughs> és köszönöm a raportőrnek a munkáját, az árnyék jelentés felelőseinek szintén néhány megjegyzés a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban, és lehet, hogy itt sikerül némi összefüggéseket tisztázni is. Lehet, hogy a javaslat célja csak az, hogy növeljük a versenyképességet az unión belül, és megtaláljuk a tehetségeket a diákok, kutatók körében. A többi csoportokat illetően ifjúsági csere, vagy a sérülékeny csoportok védelme, mint például az operek, itt nem látjuk ezt, hogy ez, ez szorosan összefügg a, a migrációval, a, a munkaerő migrációjával. Ez bizonyos diákkategóriák számára szóba jöhet, de ezt mi nem gondoljuk, hogy ez a javaslat a munkaerő migrációját kell, hogy célozza. Ez a foglalkoztatási bizottság, az önök számára a foglalkoztatás fontos, ezt én értem, de azért arra gondolni kell, hogy a javaslat azokat a csoportokat fedi le, akik azért jönnek, nem, hogy dolgozzanak, tehát ez nem, nem munkaerő migráció. És arra is gondolni kell, hogy Néhány módosító túlságosan részletekbe megy, munkajogi részletekbe, mintha harmonizálni akarná a tagállami munkajogot és mm, az alkalmazási viszonyokat. Hát ez tényleg nem célja a bizottsági javaslatnak, hogy itt részletekre térjen ki, és harmonizálja a munkajogot. És ez egy nagyon szenzitív kérdés, érzékeny kérdés a tagállamok, a tanács számára tehát nem lenne jó, ha ebbe az irányba mennénk a javaslattal. Amit javasoljuk bizonyos mértékig, és ezt meg is tettük már egyéb javaslatban is, az a jogok harmonizációja a megfelelő bánásmód keretében. Ez fontos, és önök közül is többen említették a single permitet és az azonos bánásmódhoz való jogot, és ez más irányelvekben is benne van már megfelelően. Úgyhogy ez volt a logikája a mi javaslatunknak, és ezt jelenti, ezért említettük itt a single permitet, ami a kutatókat illeti. A meglévő irányelven alapul, a, ez a 2005-ös irányelv ez már előirányozza a, a teljesen egyenlő bánásmódot, itt semmiféle derogáció nem szerepel. Ezt a státuszt meg kell őrizni, sőt, helyenként visszalépés történt a 12. cikkben, ezért hivatkozunk a single permit irányelvre, amely megint csak felhívja a figyelmet az azonos bánásmódra, mert mi úgy gondoljuk, hogy a kutatóknak meg kell tudniuk őrizni a saját státuszukat. Tehát, hogy joguk van a teljesen egyenlő bánásmódra. A diákokat illetően azt hiszük, hogy a single permit lefedi őket is, mert ez a single permit, ez kiterjed azokra is, akik munkát végezhetnek és mi azt mondjuk, hogy a diákok igenis dolgozhatnak, és bizonyos gazdasági tevékenységet is folytathatnak. Van egy időkeret, hogy hány órában tehetik ezt meg, de megtehetik. És ez a single permit hatája alá kell, hogy tartozzon. De hát vannak egyéb korlátok, derogációk, amelyek szintén ez alá tartoznak. Van, ami kevésbé kedvező a diákok számára, de ide tartozik. A másik kategória, mint az önkéntesek, a stagiérek, akik számára mi azt mondjuk, hogy ők is jogosultak legyenek az azonos bánásmódra, ami a javakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti néhány kivétellel. Tehát bizonyos alapvető jogokat biztosítani kell, még akkor is, hogyha ők nem igazi munkavállalóknak számítanak. Ez volt a logika. A Libében már elmondtuk, hogy az ezzel kapcsolatos preambulum bekezdést még tisztázni fogjuk, hogy az egész logika kristálytiszta legyen mindenki számára. Remélem, hogy sikerült elmondanom azt a logikát, ami a javaslat mögött húzódik meg, az azonos bánásmódot illeti. Még egy utolsó szót a sokkal kedvezőbb rendelkezések tagállami szinten. Persze mi ezt a lehetőséget biztosítjuk a tagállamok számára, hogy ennél kedvezőbb feltételeket biztosítsanak a jogokat illetően. De ha a tagállamok, tehát ez megengedett. De azért nem szeretnénk ezt minden rendelkezésre kiterjeszteni, a befogadási kritériumokra például, mert az akkor egy nagyon fragmentált keretet jelentene, hogyha a tagállamok teljes szabadságot élveznének a kritériumok meghatározásában, hogy kit fogadnak be és kit nem, és ez semmiképpen sem áll érdekében a, a, a koherenciának, ez nem fogja növelni a koherenciát. Vannak bizonyos területek, ahol a tagállamoknak meg kell őrizniük egy bizonyos mozgásteret, a jogokat illetően, de azért ezt nem szabad túlságosan kiterjeszteni mindenre, mert akkor azt kockáztatjuk, hogy a jogi keretet fragmentáljuk, és ez nem célunk, hanem a célunk az, hogy egy koherens, vonzó keretet biztosítsunk a különböző kategóriák számára. És itt most abba hagyom, persze, ha kérdéseik vannak, akkor örömmel válaszolok rájuk. Köszönöm, én is köszönöm. Köszönöm a részletes választ, a vitát és akkor Antigóné, a te feladatod az lesz, hogy foglald össze nagyon röviden, mert még van egy egyéb napirendi pontunk is, a meghallgatás az 11-kor pontosan kezdődik. Köszönöm, én is köszönöm a, az árnyék jelentés felelőseinek a munkát, hogy alapvetően megvan az egyetértés, igen. Ez a jogszabály hosszú távú befolyás gyakorol majd sokak számára, és itt ahhoz, hogy ezt jól kidolgozzuk, időre van szükségünk. Ez egy nagyon komplex kérdéskör. Sokkal több vitára van szükség, úgyhogy kérem a bizottságot is, hogy ezt megfelelő időben biztosítsa számukra a különböző kategóriákat illetően. a rendelkezések hogyan alakulnak e, a kompromisszumokban. Pár pontot szeretnék felvetni. Ami az irányelv kibővítését és hatájának kibővítését és bonyolultabbá tételét illeti, nos minden frakciónak ugyanaz a szándéka, meg kell találni az egyensúlyt azzal kapcsolatban, hogy konkrétan ezen területeken társadalombiztosítás, kor, hogy maradhatnak a tagállamban ezek a személyek, hogy ezeket hogy kezeljük, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sok különbség van a tagállami megközelítések között. És valójában helyes, hogyha nem tesszük kötelezővé ezen rendelkezések egy részét, amelyek korábban kötelezőek voltak. A szubszidiaritás elvét nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ez szerintünk fontos. Ami a munkanélküliséget illeti, szeretnék itt is mondani valamit. Valóban az a célunk, hogy a lehető legjobb jelöltek érkezzenek azért, hogy így a piaci feltételeken tudjunk javítani azáltal, hogy a legjobb jelöltek érkeznek ide a harmadik országokból, de ne feledkeznünk meg arról, hogy nagyon komoly különbségek vannak a foglalkoztatási szint között az egyes tagállamokban. Európán belül is, például Spanyolország, Görögország, Ciprus, Olaszország a dél-európai országok küzdenek, és az európaiak azért küzdenek, hogy a saját országukban maradjanak, és ott találhassanak munkahelyet, és akár Dél-Európából elköltöznek más európai tagállamokba. Tehát valóban elgondolkozhatunk azon, hogy melyik a legjobb egyensúly abból a szempontból, hogy fenntarthassuk ezt az egyensúlyt a munka iránti kereslet kapcsán. Ezt akartam elmondani, Nagyra értékeljük majd a bizottság válaszát, hogyha azt írásban megkapjuk, és hogy kiemeli azt, hogy az egyes rendelkezések kapcsolatban milyen irányelvek léteznek már, és remélem, hogy a kompromisszumokat a hétvégéig be tudom nyújtani. Köszönöm. Köszönjük szépen, Antigoni. Jövő, jövő héten fogjuk megbeszélni a kompromisszumokat 26-án kerül sor a szavazásra, a LIBE pedig október 17-én szavaz erről. Köszönöm a vitát. És most az órára nézek, 6 percünk van még. Kedves Bauer Edit, a, miről szó van, az a romák integrációja, illetve a romák társadalmi integrációja irányuló nemzeti stratégiák európai keretrendszerének nemi vonatkozásai. Edith, tiéd a szó. Köszönöm, Tomás. 65 módosítót kaptunk, köszönjük ezeket. Köszönjük azoknak, akik ezeket benyújtották. A legtöbb módosító lepedik a kompromisszumos javaslatok. Tíz kompromisszumról beszéltünk tegnap. Úgy látom, hogy elég széles megoldás, megállapodásra juthatunk. Ebből egy része vagy hatályon kívüli, vagy pedig nem tudom ezeket elfogadni. A 11-es módosító, ami a bevándorló nőkre vonatkozik, nem pedig a roma nőkre. És vannak még területek, a 13-as módosítón még tisztázni kell Kliveti asszony részéről. Nem értem talán a fordítással van a probléma, de nem értem a módosítót magát. Szeretném kiemelni a következőt. Talán a szokásosnál többet foglalkoztam a román nők foglalkoztathatóságával. Szeretném kérni a kollégákat, hogy tartsák meg a megkülönböztetést a foglalkoztathatóság, a munkaerőpiachoz való hozzáférés és a diszkrimináció között. Ez a három kategória valóban egymáshoz kapcsolódik, de mégiscsak külön kategóriákról van szó. A kompromisszumokban megpróbálom ezt a három jelenséget összekötni, de kérném, hogy ezen megkülönböztetést hagyjuk meg. Valóban, az egyik kérdés a foglalkoztathatóság. Gondoljunk arra, hogy 32 százalékos az írás tudatlanság a roma nők között. Mennyi ilyen szakképzetlen munka áll rendelkezésre? hogyha még tudjuk azt, hogy nehezebben férnek hozzá a munkaerőpiachoz, és diszkrimináció is érinti őket, képzeljük csak el a helyzetüket. És nagyon sok kérdés eh, a szegregációra vonatkozik, a kirekesztésre. Én teljesen támogatom azon módosítókat, amelyek kiemelik, hogy a korai, kisgyerekkori oktatásnak milyen nagy a jelentősége. És azt hiszem, hogy ezen kérdéseket elég jól és elég széles körben lefettük. Még egyszer köszönet mindenkinek, Folytatjuk a munkát a kompromisszumokon, és kérném, hogy a visszajelzéseiket ma estig juttassák el hozzám a kompromisszumokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Edith, a véleményedet. Úgy gondolom, hogy minden fontos aspektusát ezen nemi kérdésnek a roma integrációval kapcsolatban lefedi a szöveg. De szeretném, hogyha a kompromisszumos módosítókba mindenképpen garanciát nyerne, hogy olyan nyelvezetet használ, amely nem külön jelenségként beszélne ezen jelenségekről, a foglalkoztathatóság, alacsony foglalkoztathatóság, stb. stb. Ezek egyéni tulajdonságok, és hogyha a megközelítésünk az, és ezt a nyelvezet is tükrözi, hogy inkább rendszerszerűen próbáljuk megközelíteni ezt a helyzetet, ez azt mutatja, hogy az alacsony foglalkoztathatóság szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy az iskolából való kikerülés aránya nagyon magas, és ez megint csak szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy milyen az iskolai éghajlat, nincsen megfelelő minőségű iskola vagy oktatás, nem megfelelően befogadó az iskolai ö, éghajlat vagy hangulat, hogyha a szülők iskoláztatása nem elég magas szintű. Ezek az okai annak, hogy az iskolából hamar kikerülnek a roma nők, a korai terhesség például utána később is sokkal inkább megnehezíti a nőknél azt, hogy folytassák a tanulmányaikat. Tehát itt inkább a nyelvezettel van a problémánk, nem pedig a különböző fogalmakkal, amelyekről te beszéltél. Úgyhogy délután majd benyújtunk néhány javaslatot, és nagy örömmel támogatjuk majd a kompromisszumokat, hogyha úgy gondoljuk, hogy az ott használt nyelvezet nem ezt az egyéni megközelítés, hanem inkább a rendszerszerű megközelítést tükrözi. Úgyhogy megpróbálunk támogatóan hozzáállni a kérdéshez. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Más szeretne hozzászólni? Nem, úgy látom, hogy nem. Bauer Edith? Nagyon várom az együttműködést hogy lezárhassuk a kompromisszumokat. Köszönöm. Ez az új helyzet most a szakbizottságban. Komolyan, fordítva a szót, csak emlékeztetnék arra, hogy milyen menetrendben fogjuk ezt eh, tovább folytatni. A 25-i napon fogunk a módosítókat megvizsgálni, és a másod, következő napon pedig már szavazunk is, míg ö, a Fámbizottság pedig ö, októberben fog mindenről szavazni. Nos, ö, lezártuk akkor ö, ezt a napi rendi pontot, következzék tehát a 17-es napi rendi pontunk. Nem, elnézést, helyesbít az elnök, a 13-as napi rendi pont meghallgatásról lesz szó. Egy nyilvános meghallgatást tartunk, mégpedig kapcsolódván McIntyre kolléganőnknek a jelentéséhez, akit nem látok itt a teremben, talán valaki meg tudja mondani nekem, hogy mikor fog megérkezni? Talán akkor várjunk kettő percet, hogy megadjuk neki az esélyt, hogy időben itt legyen, mert hát kicsit paradoxon, vagy abszolút helyzet lenne az, hogyha egy nyilvános meghallgatást az ő távollétében tartanánk, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, a tagoktól, a képviselőktől, a megfigyelőktől és a tolmácsoktól is, de néhány percre felfüggeszteném, a munkát még megtudjuk, hogy hol van. Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat, mint hogy miniszter úr csatlakozott hozzánk, csak úgy, mint a jelentéstevő asszony is. A 13-as napi rendi pont következik tehát, és ennek keretében nyilvános meghallgatást tartunk. Egy saját kezdeményezésű jelentést készít McIntyre kollégánk, témája pedig az, hogy hogyan tud hozzájárulni az Európai Unió ahhoz, hogy előnyesebb környezetet alakítsanak ki a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára, annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, mennyire fontos témáról van szó, a szakbizottságunkban ez egyértelmű, és McIntyre asszony tehát ebben a témában ő fog majd hozzájárulni ahhoz, hogy még jobban előre tudjunk lépni. Három kiemelkedő, fontosságú és súlyú személyt fogadunk, Mark Homant, aki államminiszter az Egyesült Királyságban, és aki a munkaügyekkel, illetve a nyugdíjkérdésekkel foglalkozik. Aztán Gimik kollégát is meghallgatnánk, nem ismeretlen a számunkra, mint hogy rendszeresen megfordul a szakbizottságunkban a szakszervezeteknek a ö, federációjának a jeles képviselője, és egy további rendszeres szereplője a munkálatoknak, Liliana Volonc aki a szociális ügyeknek az igazgató oszanya, asszonya az UAPME-nél, tehát a kis és középvállalkozásoknál, annak, azoknak az Európai Uniós szövetségünknél, amely a munkáltatókat képviseli. Ebben a sorrendben javaslom, hogy kapjanak szót, és egy olyan 10 percnyiben kapják tehát meg a szót, de mindezek előtt természetesen hallgassuk meg a jelentés is, azért, hogy további megvilágítást adjon a témában, és jelezze számunkra azt is, hogy milyen irányt kívánt adni a munkálatainknak a saját kezdeményezési jelentése révén, tudván azt, hogy itt ugye a foglalkoztatás és szociális ügyek szakbizottságban vagyunk, és nem az ITRE-ben, nem az ipari vagy a belső piaci szakbizottságban. Antia McIntyre a szó. Thank you very much, Madam President. I'm really pleased that our... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy ezt a meghallgatást megtartja a szakbizottság, és hogy jelentést ír ezen fontos kérdésről. Nagyon örülök annak, hogy három szakértő is itt van most a területről, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy eljöttek ma. A munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége rendkívül komoly aggodalom a szakbizottságunk szemében, és ezért minnyájunkat érdekel, hogy az EU hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy olyan környezetet éptsünk, amely a vállalkozásokat segíti, és amely kellő bizalmat ad a beruházásokhoz és a munkahelyteremtéshez. eléggé különböző kisvállalkozásokat indítottam saját magam, mióta, mielőtt parlamenti képviselő lettem volna, ezért szenvedélyesen próbálok támogatni e, ilyen vállalkozásokat, kis és középvállalásokat. Az EU-nak különböző stratégiai szakpolitikái vannak, például a Think Small First, elve, és a bizottság kezdeményezése pedig beazonosította a legfontosabb, legnagyobb terhet jelentő szabályozást a KKV-k szempontjából. A KKV-kre vonatkozó jelentésekkel kapcsolatban mindig felmerül, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, és jobb hozzáférést kell nyújtani a finanszírozáshoz. Ezt a szakbizottságunk támogatja, remélem, hogy erre a jövőben is építhetünk. Mint tudják, a KKV-k és a mikrovállalkozások 9 millió munkahelyet adnak a magánszférában az EU-n belül. Éppen ezért rendkívül nagy potenciáljuk van a munkahelyteremtésre, a növekedésre és az innovációra. Különösen azért, mert az új munkahelyek 85%-a az elmúlt 10 évben KKV-kból született. Nagy kihívások is vannak. Európában azok száma, akik saját maguk önvállalkozók szeretnének lenni, 40-ről 37%-ra csökkent az elmúlt három évben. Majdnem felük fél attól, hogy csődbe mennek, és majdnem 50%-uk nehéznek tartja megfelelő tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan indítson be egy vállalkozást. Egyre nagyobb a nemzetközi verseny, egyre képzettebb a munkaerő a világban. Az EU-ban pedig komoly kompetencia vannak, és nem megfelelő a képzés, és ez csökkenti a gazdasági növekedést. Egyértelmű az EU-ban a tendencia, hogy inkább készségigényes munkahelyeket teremtsenek. A legtöbb munkahelyet 2020-ra olyan helyen teremtik, ahol közepes vagy magas szintű képzettséget igényelnek ezek a munkahelyek. 2050-re, a 2015-re az IKT területén a munkaerő, szakképzett munkaerő hiánya félmilliótól 700 ezerig fog terjedni. Általában ezek mérnöki, matematikai készségeket igényelnek, és az ezzel kapcsolatos képzettek személyek száma nem éri majd el az igényelt munkahelyek számát. Vannak olyan kollégák, akik szakszervezeti háttérrel rendelkeznek, mások kis és nagyobb vállalatoknál dolgoztak. Vannak olyan országok, ahol nagyon magas a munkanélküliség, és amelyeket nagyon komolyan érint a gazdasági válság. Más képviselők olyan országból jönnek, ahol növekszik a gazdaság, és csökken a munkanélküliség. Az a tény, hogy arról beszélünk, hogy az EU hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy olyan jellegű környezetet teremtsen, ahol a munkaadók valóban munkát adhatnak és munkahelyet teremthetnek, megnézzük, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak, akik munkát keresnek. Előadóként nagyon nagy segítség lenne nekem a jelentés előkészítésében, hogyha meghallgathatnánk a meghívottaktól azt, hogy hogyan lehetne személyre szabottabbá tenni a szabályokat arra vonatkozóan, hogy a vállalkozások hogyan tudnak működőképessé lenni kellő mozgásteret kell létrehozni, és hogyan lehet javítani a mostani szabályokon, és milyen gyakorlati, administratív vagy szabályozási változásokat érzékeltek önök, amelyekkel könnyebben lehet új munkahelyeket teremteni. Nagyon várom már ezt a rendkívül élénk beszélgetést, és remélem, hogy konkrét javaslatokat is kapunk majd, amelyet bevonhatunk a jelentésünkbe. Köszönöm. Köszönöm, előadóasszony. Késedelem nélkül meg is adom a szót Mark Obennek, Mark Hobennek, aki foglalkoztatásügyi miniszter 2012 óta, hogyha nem tévedek, és a London School of Economics, London School of Economy hallgatója volt, pedig hát a helyes nevenek az iskolának a London School of Economy and Political Sciences, és ezt a részét gyakran lehagyjuk ennek az iskolának. Tehát 10 percben megkapja a szót. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, elnök asszony, és üdvözlöm a bizottságot. Ugye én egy brit konzervatív, ugye? Hát ez a politikában nem meglepő. Nos, hogy milyen politikai pártot képvisel az emberettől függetlenül, az európai problémák közül a legnagyobb a munkanélküliség, és összességében 11% volt az EU egészében. És ez volt júliusban, aztán felment 20%-ra, és az átlag és nagyon magasnak mondható 7,4%. A cél tehát a munkahelyteremtés, és nem csak az EU-han és a tagállamok teremtenek munkát, hanem a vállalatok az elmúlt tíz évben, ha megnézzük, hol születtek a munkahelyek, akkor a KKV-k az elsők, amit látunk, gyakorlatilag ők 85%-át teremtették a munkahelyeknek, éppen ezért őket kell támogatnunk, hogy sikerüljön nekik újakat, új munkaerőt alkalmazni, és segíteni a munkanélkülieken. És azt hiszem, hogy a kulcsfontosságú szerepet játszik a megfelelő környezet, üzleti környezet, és ez az, amiről beszélnék arról szeretnék szólni, hogy hogyan próbálunk segíteni, hogyan próbáljuk bátorítani a vállalkozó szellemet, és hogyan alakítsuk a szabályozási környezetet a vállalatok számára. Az Egyesült Királyságban és megpróbáljuk megoldani ezeket a problémákat. Az Egyesült Királyságban többen dolgoznak most, mint bármikor valaha, úgyhogy komoly a gazdasági tevékenység, egy 30 millió ember dolgozik 16 év fölötti, és ez 301 ezerrel több, mint az elmúlt évben. Vannak bizonyos szektorok, ahol 140 ezerrel nőtt a munkahelyek száma az elmúlt hónapokban, és nagyon sokan dolgoznak még mindig a közszférában több nő dolgozik, mint valamikor 38 ezer, 39 ezer, és hát új munkahelyeket sikerült teremteni, de ugyanakkor a közszférában nagyon sok munkahely szűnt meg, gyakorlatilag minden harmadik, úgyhogy ott nem tudjuk biztosítani a munkahely teremtést, a, ezt sok tagállamban így van. Tehát látjuk, hogy a munkaerőpiacot ellenálló képessé kell tenni rugalmassá. Az Egyesült Királyságban a, a munkaerőpiac rugalmas, és a mostani recessziónak jobban ellen tudott állni, mint korábban. És korábban jelentősen csökkent a munkahelyek száma, és ez a, a fellendülés kezdetén is így volt még, de most már sikerül akár határozott időre szóló szerződésekkel is alkalmazni a munkanélkülieket. Ez egy lépés a teljes munkaidőben történő alkalmazás irányába, és ez az elmúlt hónapokban történt, hogy az állandó munkahelyek száma az nagy részt a rövidített munkaerő, illetve rövidített munkaidőben dolgozók köréből került ki, vagy a határozott időre szóló szerződésesek köréből. Úgyhogy tudjuk, hogy az emberek teljes munkaidős állást keresnek, de ha először csak egy rövidített munkaidőben dolgozhatnak, akkor ebből később kialakulhat egy más jellegű munka. Ugye ott volt a, a pénzügyi válság, a bankok nem voltak hajlandók hitelt biztosítani a KKV-k számára, és hát így nagyon fontos, hogy incentívákat dolgozzunk ki a költségek csökkentésével a vállalatok esetében, mert ez segít nekik, és a kamatok is csökkenhetnek. A vállalkozás meghatározó, és ez a lényeg, hogy az emberek tudjanak vállalkozni, vállalkozásokat alapítani, és ebben akarjuk támogatni az embereket. Ehhez kell egy üzleti terv, ehhez kell egy megfelelő gondolkodásmód, és az új megközelítésnek köszönhetően 3000 kis vállalkozás alakul gyakorlatilag évente. Ez nagyon komoly szám, a, egy hedi nevű munkanélküli, létrehozott egy, egy kis bölcsödét, de most már 17 nőt alkalmaz időközben. Tehát sikerült egy vállalkozást felállítania, és most már ő a munkaadó. Tehát nagyon fontos a, a vállalkozás, az önfoglalkoztatás. Így kell biztosítani a hitelezést a kezdővállalkozásoknak, a startupoknak, a 18-30 év közötti korosztály esetében különösen fontos ez. 7000 ilyen vállalkozás kapott segítséget. A kormány terve középpontjában az áll, hogy megfelelő szabályozási környezetet teremtsen a szükségtelen akadályok leépítésével, amelyek csak költséget jelentenek. 2010-ben a One In, One Out szabályt vezettük be, amikor nőttek a költségek valahol, akkor ezzel párhuzamosan valahol csökkenteni kellett a költségeket. És így mindig meg kellett gondolni, hogy milyen szabályozást vezetünk be, hogy jelente az valamilyen hozzáadott értéket, avagy sem. És ez egy nagyon jó eszköz nek bizonyult, nem jelentett további terheket a vállalatok számára, hanem éppen, hogy lehetőséget biztosított nekik, és így egy milliárd eurót sikerült megtakarítani, és ez fontos, segít a vállalatoknak, és a munkahelyteremtést is előbbre viszi tehát a korlátozásokat csökkentjük, ez a one in, two out lesz a következő szabály, ugye az új kezdeményezéseknél, amelyet be kívánunk vezetni egy nagyon fontos, hogy ahol csak tudtunk, reformokat hajtottunk végre a bürokrácia csökkentésére. Ez egy nagy kihívás volt, tehát ahol egyszerűsíteni lehetett, ott ezt megpróbáltuk megtenni, és ezt az energiát a vállalatok inkább a növekedés elősegítésére és a munkahelyek teremtésére fordíthatják. Ez 250 milliós megtakarítást jelentett, amit tehát más célokra tudnak fordítani. És ez egy nagyon hosszú folyamat, a cost benefit, tehát a költségek és a jótékony hatások egymás mellé állítása ezt meg kell nézni, ezt a folyamatot mindig végig kell csinálni, ezt mindig ellenőrizni kell, és mindig bizonyítékokra kell ezt alapozni. És ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni. Azt hiszem, hogy amit mi teszünk tagállami szinten, az kiegészülhet uniós, az uniós szinten végzett tevékenységgel. Ott is születnek szabályozások a KKV-kra. Itt szintén fontos, például a biztonsági előírások, ezt mi az Egyesült Királyságban szintén nagyon komoly figyelemmel kísértük. Nem a, csökkentettük a védelmi szintet, de egyszerűsítettünk sok mindent tehát ahol lehetett, ott egyszerűsítettük az iránymutatásokat, de a szigorú biztonsági szabályok megmaradtak, és az Egyesült Királyság a munkabiztonsága szempontjából az egyik legjobb helyen áll Európában. Azután eh, a refit, a szabályozási fitness úgymond eh, helyreállítása volt a következő eh, cél, és ezt a bizottság is meg akarja valósítani, és ezt csak üdvözölni. Tudjuk, ez a KKV-k számára nagyon fontos. És a, gondolkoz először kicsiben elvet kell, kell követni, uniós szinten is. Meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk a KKV tesztek alkalmazását erősíteni, hogyan lehet vállalkozásokat létrehozni, milyen hatása van erre a különböző jobb jogszabályoknak, rendelkezéseknek, és hogyan lehet később majd növelni a vállalkozásokat. És hát az, asszony, azt is elmondom, hogy csak bátorítani kell, és bátorítani szeretnénk az önök bizottságát is, hogy az Európai Parlament is hozzon létre egy egy hatás tanulmányt végző egységet, és az Egyesült Királyságban az elmúlt években sikereket értünk el, mint jogszabályalkotók, mint, mint a végrehajtó hatalom, és mi azt tettük, hogy bátorítottuk a munkahelyteremtést, nem kényszerítünk, nem, nem próbáljuk tovább terhelni a, a vállalatokat, tehát az emberek szenvednek, ha nincs munkájuk, sok ezer fiatal egész Európában dolgozni szeretne, csak nem tud. Nekünk kötelességünk, hogy gondoljunk rájuk, és ehhez a költségeket kell reform, megreformálni és módosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr köszönjük szépen a javaslatokat, amelyekkel a bizottság munkáját is megkönnyítheti, és akkor most József mi kapja meg 10 percre a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy akkor, amikor az európai szintről nézzük a dolgokat, figyelembe kell venni a sok színűséget. Nagyon sok pozitív hírt hallunk egy-egy országból, de ezeket meg kell közelíteni egy másik szemszögből is, a tágabb szemszögből. Nem vagyunk optimisták munka ö, vállalóként, mert amit észlelünk az uniós szinten az az, hogy rombolják, megszüntetik az állásokat. És mindez problémát okoz természetesen csak úgy, mint a növekedés az egész európai szinten. Márpedig az Európai Unió lét rendelkezik egy 20-20-as evű stratégiával, amely a foglalkoztatást és a növekedést hivatott serkenteni. De azt is észleljük, hogy az unió szintjén ahhoz, hogy eljussunk egy olyan foglalkoztatási szinthez, amely megfogalmazódott a stratégiában, ez nem reális alapokon nyugszik. Sőt, inkább azt látjuk, hogy megszüntetik, felszámolják a különböző foglalkoztatási lehetőséget. Mit is láttunk az utóbbi években? Mit is mutatnak a tapasztalatok? Többek között azt, többek között azt, hogy a válság, és főleg a válságra adott uniós, váls, ö, ö, uniós válaszok ellentétesek a hosszú távú célkitűzésekkel. Mindezt a helyzetet természetesen tisztán látással kell, hogy megközelítsük, miközben tudjuk azt, hogy egyes országokban vannak sikerek is. Tehát, hogyha ilyenfajta megközelítésben vizsgálódunk, akkor mit látunk? És most a munkavállalók egyik szociális partnerének a nevében beszélek. Szóval azt tiszteltük a munkáltatókkal, akkor, amikor az európai munkaerő piaci elemzést készítettük 2007-ben, tehát ez ugye a válság előtti periódusról szól, de mégis ott érvényesült egy nagyon érdekes módszer. Egy olyan megközelítés, amely foglalkozott a foglalkoztatással és a növekedéssel, illetve a vállalkozások környezetével úgy, hogy figyelembe vettük a különböző szempontokat. összehasonlítások is születtek a nemzeti foglalkoztatási piacokról. Ha most én erre a tanulmányra utalok, azt azért teszem, mert ismételten az a feladatunk, hogy felülvizsgáljuk ezeket a korábbi tanulmányokat, és megfogalmazzuk a tanulságokat az azóta eltelt időszakról. Persze ez időigényes lesz. A megközelítésben, az ajánlásba főként az állásokban kivált kép miről is van szó? Arról, hogyan lehet egy kedvező versenyhelyzetet termen, teremteni Európa számára figyelembe véve a versenyt az Egyesült Államokkal és Ázsiával, Dél-Kelet-Ázsiával különösképpen. Mindenek a keretében az egyént helyeztük központba. Aláhúztuk azt is, hogy mennyire fontos kedvező körülményeket, környezetet teremteni a vállalkozások számára. Ez is elősegíti a foglalkoztatást. Nem csak az aktív munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkoztunk, hanem az aktív munka makroökonomia kérdésekkel is. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy szükséges anticiklikus közgazdasági politikákat unió szinten kidolgozni. Aláhúztuk a fontosságát a közérdekű szolgáltatásoknak a segítésében. Ezek is kedvezhetnek a vállalati működéseknek. És ami még szintén alapvető fontosságú, az az, hogy az európai konstrukció keretében véleményünk szerint ugye akkor, amikor kedvezni kívánunk a munkahely teremtésnek és a vállalkozások létrejöttének. Szóval egy ilyen feltételrendszerben versenyhelyzetre van szükség, de azonos alapokon mindenki számára, azonos versenyszabályokkal mindenki számára. Hagyj reagáljak itt egy következő pontra. Szükség van arra, hogy az európai szabályokat felülvizsgáljuk, és hát ez a folyamat, ez a munkafolyamat már el is indult, ebben részt is veszünk, de a kulcsmomentum ebben a felülvizsgálatban az, hogy ne csökkenjen a munkavállalóknak a védettsége. Biztosított legyen a mobilitásuk is, de az is, hogy a mobilitásnak a keretében a mobilis munkaerőt ugyanúgy kezelik, mint a adott országbeli letelepedett munkaerőt. Éppen ezért egy ilyenfajta reform keretében a versenyek kell a versenyszabályokkal kapcsolatosan. Akkor, amikor a tagállami vállalkozások versengenek egymással. Szóval egy ilyen folyamatban a szociális partnerek is meghatározó szerepet kell, hogy betöltsenek a szabályok megállapításában. Ez az érdeke a vállalkozásoknak is, és a munkavállalóknak is. Úgy gondolom, hogy ez a fő üzenete annak, amit el akarunk juttatni mindenkihez. Ha most az ajánlásoknak a végrehajtását nézzük, mit is látunk? a munkáltatókkal, ugye, és folytatunk el bizony kapcsolatosan eszmecserét, mit állapíthatunk meg? Azt, hogy nem állt elő, és nem áll elő az az egyensúly, amely kívánatos lenne a különböző erők között, illetve az államok között. Ez rendkívüli módon aggasztó. Miért? Mert az uniós polgároknak és különösképpen a munkavállalóknak a bizalmáról van szó. A bizalmáról, a bizalmukról a jövőben és a munkavállalásban. Éppen ezért, mint ez a bizalom megingott, egy szociális kontraktussal teszünk javaslatot, íme egy olyan dokumentum, amely ezt ismerteti. Ez a társadalmi megállapodás azt hiszem olyan dokumentum, amelyet önök ismernek, de amely elvezethet most néhány konkrét kérdéshez is a részemről, amelyek a munkaerőpiac ellenzése során fogalmazottak meg. Ezek visszaköszönnek ebben a társadalmi szerződés dokumentumban is. Miniszter úr, ön kiemelte, mennyire fontos, hogy a finanszírozása a real gazdaságnak biztosított legyen. Valóban ez egy nagyon fontos momentum a vállalkozások számára is, úgyhogy ezt nem is fejtelem ki hosszabban, gondolom, hogy a kis és középvállalkozásoknak a ö, képviselője itt majd beszél erről, hát őket érinti a leginkább mind ez a folyamat. De azt is tudjuk, hogy egyre több olyan vállalkozás létezik, amely a válság közepette is képes arra, hogy termeljen, hogy foglalkoztasson miközben a hitelhez nem jutnak hozzá. Hiteleket nem tudnak felvenni. Más és más helyzet alakult ki persze e tekintetben Németországban és a déli európai országokban. Éppen ezért van szükség uniós szintű válaszra. Nem elégséges az, hogy a tagállamok külön-külön foglalkozzanak ezzel a témával, mert hogy egyes országoknak nincs is meg a forrása ehhez. Éppen ezért tartjuk fontosnak az európai a társadalmi szerződés, vagy szociális szerződésnek a momentumát, e tekintetben tud majd az Unió hasznosan fellépni. Hogy húzzak alá azt is, mennyire lényeges, hogy a korrekt banki rendszer is reformra kerüljön, és felhasználjuk azon instrumentumokat, amelyek már jelenleg is a rendelkezésünkre állnak. Gondolok itt például az Európai Beruházási Bankra, ez már működik, de még több eszközzel kellene, hogy rendelkezzen ahhoz, hogy hatékonyan tudjon fellépni. Tehát én az Európai Unió szerepét szeretném itt most külön kidomborítani, és nem csak az egyes tagállami feladatköröket. Most eljutok egy következő témakörhöz. Ugye a, mi a különböző képességesek, képességeket és képesítéseket illeti, mindannyian egyetértünk, hogy ezek rendkívül fontosak, ezt akár a munkaerőpiac szellemzése során, akár pedig miniszter úr is ezt kiemelte. De, de a válság ellenére mit észlelünk? Azt, hogy még számos állást nem tudnak betölteni. Akkor, amikor feltesszük a kérdést a tagszervezeteknek és tagjainknak, miről is van szó, azt mondják, hogy a bérek nem felelnek meg sem az elvárásoknak, sem annak, hogy a, a bér a bérszint az lehetővé tegye, hogy ne csak egy ember, hanem egy egész család éljen meg abból. Ezek rendkívül fontos kérdések, és ezekre még vissza is fogok térni a későbbiek során. Egyéb helyen, például az Egyesült Királyságban hatalmas munkaerő mennyiséget fogadnak különböző európai országokból, így Közép-Európából, többek között Lengyelországból, mint hogy ez a származási országom, jól ismerem ezt a témakört. Szóval nem mindig használjuk ki a lehető leghatékonyabban az embereknek a képzettségét. Nagyon gyakran, nagyon kiváló képzettségű embereket alul foglalkoztatják szakmai szempontból. Márpedig, hogyha megnézzük ezeket a fejleményeket az uniós szinten, akkor az derül ki, hogy e tekintetben hatalmas, de hatalmas ö, pazarlás történik, ugyanis az embereknek a szakképzettségét nem aknázunk ki kellő képen. Tehát ez nyilvánvalóan olyan kérdéskör, amely elvezet a mobilitás kérdéshez, a value for money kérdéskörhöz is ugyanígy. Látom, hogy kevés idő van már, de mégis hagyd tegye ki a kompetenciákba való befektetéseknek a kérdésére. Azt látjuk, hogy egyre kevesebbet fektetek be a kompetenciák kifejlesztésében, mind a közszektorban, mind a vállalkozásokban. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy válaszokat kell találnunk ezekre a kihívásokra, akkor azt mondjuk egyben, hogy az unió szinten kell ezeket megtartani, megtalálni a finanszírozás tekintetében és egyéb tekintetben is. Éppen ezért javasoljuk ezt a társadalmi szerződést az Unió számára, tegyük teljes körülbé a befektetéseket, a beruházásokat minden területen, segítsük ezáltal a vállalkozásokat is, és segítsük ezáltal a munkavállalókat is, a képzettségüknek a révén. Remélem, hogy a legközelebbi alkalommal már konkrétabban tudunk előállni javaslatokkal, olyan javaslatokkal, amelyek a források felkutatására mutatnak fel az unió szintjén, nem csak azon országok esetében, amelyek már így is sikeresek, hanem azon országok esetében is, amelyek nehézségekkel szembesülnek a válság következményekét. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót az utolsó meghívottunknak, Lilian Volzinskinek, aki az UA PM e, e nevétében beszélt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. Valóban, ahogy miniszter úr is mondta, az egyik legnagyobb kihívás, amely Európára vár jelenleg, a növekedés és a munkahelyek hiánya, és ennek következménye a foglalkoztatási rátára és a nagyon magas munkanélküliségre egész Európában, akkor is, hogyha vannak különbségek a tagállamok között. Ezen nyilvános meghallgatás célja, címe pontosan az, amit mi helyes megközelítésnek tartunk. Megfelelő környezetet kell létrehozni azért, hogy a munkahelyet segít, teremtést segíthessük az üzleti tevékenységek és vállalkozások szempontjából. Nos, a KKV-k nagyon fontosak a munkahelyteremtés szempontjából, és a KKV-k igényeit kell a szakpolitikák középpontjába állítani azért, hogy megfelelő környezet tudjunk a munkahelyteremtés szempontjából létrehozni. Néhány adattal szolgálnék a KKV-kkel kapcsolatban, azon túlmenően, amit már bemutattak. 23 millió vállalkozás van Európában, ezeknek 99,8%-a KKV, tehát ahol kevesebb, mint 250 munkavállaló dolgozik. Ezekből 92%-ban kevesebb, mint 10 alkalmazott dolgozik, tehát a nagy többsége a vállalatoknak, 18 millió ilyen vállalat, mikrovállalat. Úgyhogy ez rendkívül szembeötlő az elmúlt évtizedben a létrehozott munkahelyeknek 85%-át KKV-k hozták létre, és a vállalatok fele Európában önvállalkozás. Ez a valóság. A válság ellenére a KKV-k maradtak a legdinamikusabb része a gazdaságunknak, és éppen ezért fontos, hogy az európai kezdeményezés kihozza a válságból Európát, és ahhoz, hogy ez sikerüljön, a következő fellépésekre van mindenképpen szükség. Az első a növekedés beindítása. Ez azt jelenti, hogy megfelelő makrogazdasági szakpolitikákra van szükség, védeni kell a beruházásokat és a piacreformokra van szükség. A makrogazdasági politikáknál úgy gondoljuk, hogy a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy öm, megfelelő egyensúlyban legyen az állam költségvetése és a háztartások pénzügyi helyzete. És ezért nagyon fontos, hogy a magánbefektetés a reál gazdaságba vonzóbbá váljon és versenyképesebbé váljon. A második kérdés pedig a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése. Ezen jelentősen javítani kell a kisvállalkozásokkal kapcsolatban, különösen az európai programok segítségével, és a különböző alapok, a COSME és a Horizon 2020 is ezen célra jött létre, ezen kívül az Európai Beruházási Bank is támogatja ezt a tevékenységet. A második terület pedig az innovációs képesség. Támogatnunk kell a KKV-k innovációs képességét, kapacitását. Nem csak a high-tech, hanem a közepes és a low-tech innováció területén is. Harmadik kérdés, a piachoz való hozzáférés. Megint csak ez egy még nem kihasznált lehetőség a munkahelyteremtésre. A kisvállalatokat jobban kell támogatni azért, hogy jobban kihasználják a belső piac és a nemzetközi piacok előnyeit is, tehát nem csak az EU-n belül, hanem az egész világon mindenhol. A negyedik elem, amelyre szükség van, hogy vállalkozás barát legyen a környezet, az, hogy támogatnunk kell a támogató szolgáltatásokat és a hatékony köztes szervezeteket a jó minőség és hatékony állami szolgáltatások mellett. Ezek kulcsfontosságúak a kisvállalkozások sikere szempontjából. Legyen az hagyományos kisvállalkozás, vagy startup, tehát innovatív induló vállalkozás, nekik is lehetővé kell tenni, hogy a saját szerepüket betöltsék. De munkahelyet nem lehet létrehozni, hogyha nincsen megfelelően támogatva a vállalkozókedv. És üdvözlöm ezt a nagyon új megállapodást az európai szociális partnerek között, különösen a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban. Az erre vonatkozó keretet üdvözöljük. Ebben a vállalkozó kedv az egyik a négy prioritás közül, és a vállalkozás kedvet már nagyon korán az iskolában ki kell alakítani. Ugyanakkor az EU-nak szabályozási keretet kell létrehozni, olyat, amely a KKV igényeit támogatja és megfelel a Small Business Act elvárásainak. Tehát tehermentes köz, igazgatás és a fölösleges bürokratív terhek felszámolása különösen európai szinten teljesen tiszteletben kell tartani a Small Business Act-et, amelyről jelenleg tegnap és ma tárgyalnak Bécsben, pontosabban annak felővizsgálatáról, és biztosítani kell, hogy a Think Small First elvet koherensen alkalmazzák, hiszen ez még sem európai, sem nemzeti, sem helyi szinten nincsen így. A Think Small First, tehát először kicsiben gondolkozzunk, elve azt jelenti, hogy minden jogalkotás kiinduló pontja legyen az új vagy felővizsgált jogalkotás, a legkisebb vállalkozás kell, hogy legyen, ez a vállalkozások nagy többsége. És ahelyett, hogy rájuk vonatkozóan mentességeket határoznánk meg, vagy kizárnánk őket, minden jogalkotást úgy kell létrehozni, hogy legyen egy nagyon komoly hatástanulmány a KKV-k költségeire és előnyére vonatkozóan. Ez az elv konzekvensen kell, hogy végrehajtásra kerüljön, és ambiciózusabban kell, hogy megjelenjen az egész szabályozási és végrehajtási folyamatban. Ezen elv alkalmazásával csökkenthetjük a KKV-k mentességi igényeit, és csökkenthetjük az adminisztratív terheket is. Nos, most nézzük meg a munkahelyteremtés és a munkaerőpiac kérdéseit. A kisvállalkozások csak akkor hoznak létre munkahelyet, hogyha versenyképesek, hogyha a piac erre lehetőséget ad nekik, hogyha szakképzett munkaerőre hagyatkozhatnak, hogyha a munkaerőpiac megfelelően rugalmas, és megismételném a miniszter úr által alkalmazott megfogalmazást, megfelelő különböző szerződési lehetőségeket kell kialakítani, és biztosítani kell azt, hogy a termelékenységhez alkalmazkodik a jövedelmek szintje, és fontos elérni azt, hogy a dolgozókat ne érintse hátrányosan a szabályozások többsége. De a legtöbb hatáskör továbbra is nemzeti szinten, tehát kormány, közi, kormány szinten vagy a szociális partnerek kezében van. A kérdés az, hogy az EU mit tehet azért, hogy a KKV-knak a munkahelyteremtésben segítsen. Négy kérdést szeretnék kiemelni. A reformokat kell támogatni, különösen munkaerőpiaci reformokat, amivel lehet javítani a munkaerőpiac működését és a versenyképességet azáltal, hogy a foglalkoztatási és szociális politikákkal koordináljuk, és éppen ezért az UEAPNE üdvözli az európai szemeszter folyamatát, az éves növekedési mm, tanulmányjal, az országokra vonatkozó ajánlásokkal és a nemzeti reformprogramokkal a szociális partnerek és a makrogazdasági kormányzás kérdésében október végére várható egy új anyag. A második terület pedig az, hogy megfelelő pénzügyi támogatásra van szükség. Ez az Európai Unió szerepe és feladata, tehát a humán erőforrásokba és emberekbe kell beruházni, modernizálni kell az oktatás és képzési rendszereket, jobban kell reagálni a munkaerőpiac igényeire, és a munkahelyi tanulást és gyakornoki lehetőségeket kell támogatni, ezzel lehet javítani a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Ezen kívül a kisvállalatokat segíteni kell abban, hogy a változásokhoz alkalmazkodjanak, és a humán erőforrásba, a felnőtt oktatásba kell beruházni. A negyedik elem pedig a pénzügyi támogatás, a vállalkozókedv pénzügyi támogatása. Különösen európai szinten az új PSCI, tehát a program, a társadalmi változásért és innovációért program nagyon hasznos, különösen pedig a mikrofinanszírozási eszköz, ezzel tudunk segíteni a munkanélkülieknek, vagy minden olyan személynek, aki szeretne egy vállalkozást létrehozni, és így pénzügyi támogatást tudunk nekik nyújtani. Ezen az eszközön még erősíteni kell. Ami pedig a munkavállalók mobilitását illeti elhangzott, hogy nincsen megfelelő szakképzett munkaerő, és nem felel meg a képesítések jellege a munkaerőpiac igényeinek. Nos, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a mobilitással segíteni ezen, és hogyan lehet a munkaerőpiacot a mobilitással dinamizálni. Ezt az EU is könnyen tudja támogatni az EURES jobb felhasználásával, és a tagállamoknak pedig átláthatóbban kell eljárniuk a rendelkezés álló munkahelyekkel kapcsolatban, és többet kell az EURES európai részébe befektetniük. Végül pedig a Think Small First elvel kapcsolatban, különösen pedig ami az Európai Uniós munkajogot illeti, ez egy külön téma. Az Európai Bizottság javasolt erőfeszítéseket hogy 25%-kal csökkentsük az administratív terheket, és jobb jogalkotást hozzunk létre, és egyszerűsítsünk a jogalkotáson. Nos, ezt konkrétabban kell, hogy érezzék a KKV-k. Nem elég ezt európai szinten bejelenteni, ennek konkrét eredményét is érezniük kell. Ami pedig az akit illeti, a tíz legterhelőbb jogalkotási anyag azt mutatja, hogy a munkajoggal problémákat hozunk létre a KKV-k számára. Három példát szeretnék ebből kiemelni. A munkahelyi egészség és biztonság és a elemzés az egyik ilyen jogcsomag, a másik a munkaidőre vonatkozó irányelv, a, másik, a harmadik pedig a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelv. Mi szeretnénk kiemelni az egyszerűsítést, a megelőzést és a már meglévő jogalkotási anyagok végrehajtását, ahelyett, hogy új szabályokat hoznánk létre, Fontos a KKV-khoz valóban alkalmazkodó és azoknak megfelelő eszközök alkalmazása. Ami a munkaidő kérdését illeti, Szerkesz úr nagyon jól tudja, hogy mit akarok mondani, rendkívül fontos az ügyeleti idővel kapcsolatos kérdések rendezése, és hogy rugalmasabbá tegyük ezt a kisvállalkozások számára, és egy időszakot alkalmazhassanak. Ami pedig a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelvet illeti, a tanács és a parlament és a bizottság trialógusban tárgyal erről. Komolyan aggaszt minket a jelenlegi parlamenti javaslat a 12-es cikkben, hogy közös, univerzális felelősséget hozzanak létre európai szinten az alvállalkozók teljes láncára vonatkozóan is. Elnök, kérem, zárja le most már a hozzászólását, igen, elnézést, én azt láttam, hogy 8 perce beszéltem, meg három sorban mondanám el. Ami a kihelyezett munkavállalók irányelvét illeti, ez pont ellene megy annak, mint amire szükség lenne a munkahelyteremtéshez, hiszen így további terheket fogunk létrehozni, és további terhek ö, kerülnek majd a kis KKV-k vállára. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy itt megzavartam, de kicsit késve indítottuk ezt a mai meghallgatást. Megnyitom a hozzászólóknak a listáját és gondolom, hogy a jelentéstevőnk majd a végén kíván szót kapni. Igen, megerősítette ebben, tehát akkor megadom a szót Andreas Pareászonynak, aki az Ipari Szakbizottságban a jelentéstevőnk, mint hogy társult eljárással fogjuk elkészíteni ezt a saját kézdeményezésű jelentést utána pedig Izeza Felszállasszony kapja meg a szót. Muchas gracias, presidenta. Bueno, eh, yo soy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az együttdöntési eljárás keretében valóban az AMPL szakbizottsággal együtt dolgozunk itt, és köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak, természetesen a szakbizottságuknak a tevővel felveszem a kapcsolatot, és részletesen majd eszmecserébe bocsátkozunk. Mit is tudok mondani a vállalkozásokkal kapcsolatosan? Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nagyon pozitív hozzáállásával próbálta megtalálni a problémák megoldását. De ugyanakkor két kérdés merül fel. Az egyik az, hogy az politikai integráció hogyan alakul az Európai Unióban. E tekintetben a tagállamoknak van joghatóságuk, és és itt nem a mi feladatunk a megoldásokat megtalálni, hanem a tagállamoknak. A másik kérdéskör pedig a költségvetési forrásoknak a tematikája, 2,28 millió euró 7 évben, persze ez még függvénye annak, hogy a pénzügyi perspektívák hogyan alakulnak, már pedig az európai, illetve a tanács, az európai tanács szűkítette a forrásoknak a hozzáférhetőségét. Már pedig szembesülünk a munkanélküliséggel, a munkanélküliség rendkívül magas Spanyolországban, és egyre súlyosabb mértéket ölt, és hát a minőség mennyiségnek a kérdés köre is megemlítendő, ami a KKV-ket és az ipart illeti a fenntarthatóság és a versenyképesség kettő alapkategória. A versenyképességet pedig a költségeknek az alakulása határozza meg. A költségek alakulása pedig azt jelenti, hogy csökkenteni kell a termelési költségeket, ami azt jelenti, hogy a munka erőre is mindez kihat, tehát a lakosságra, az emberekre, a munkavállalókra. Miért van az, hogy délen, Európában magasabb a munkanélküliség, mint északon? A kölcsön, a hiteleknek a költsége sokkal magasabb a déli országokban, így Spanyolországban, mint északon. Ez egy politikai jellegű problematika, és ezt sem szabad a szőnyek alá söpörni. Ami a társadalmi szerződést illeti, az imént hallottunk erről az etuk előadásában, a verseny képesség nem csak azzal fokozható, hogyha csökkentjük a munkaerőre szánt kiadásokat. Nem, mások, más tényezők is meghatározzak, így például a beruházásoknak az alakulása is, nem csak a bérekét tehát. Éppen ezért nem szabad, úgy gondolom, ezen egyéb szempontokat se mellőzni, ha mindenképpen ö, körbe kell járni valamennyi kérdést, és így megtalálni a megoldást. Elnök, köszönöm szépen! Szezovkiácske asszonyi a szó, aztán pedig Sergio Kutelez Pedroja szó. Absolutnie zgadzam się z Państwem, że wspieranie przedsiębiorczości. Egyet értek abban, hogy a KKV-k és a vállalkozási szellem fontosak, ezt elő kell segíteni ez a megfelelő út Európa számára. Itt van a potenciál az új munkahelyek teremtésére, innovatív eszközökre van szükség. Abban is egyetértünk, hogy az Európai Uniónak a saját hatóskörén belül, ahol csak teheti, új jogszabályokat kell, hogy alkosson, ahol pedig nincs kompetenciája, ott ösztönzőket kell kialakítani a jó jogszabályalkotás érdekében. A Világbank 2012-ben egy jelentést hozott nyilvánosságra, amelyből kiderül, hogy Lengyelországban ahhoz, hogy egy vállalatot alakíthassanak, hat különböző dokumentumot kell beterjeszteni, ez gyakorlatilag 17%-át jelenti egy átlagfizetésnek, és hogyan le tud egy fiatal végzős végzett hallgató megfelelni ezeknek a feltételeknek. Sokat beszélünk arról, hogy támogatni kell a fiatalokat, fiatal vállalkozókat, de hát az idősebbekre is gondolnunk kell, azokra, akik 50 körüliek, és a Világbank a jelentésében azt mondja, hogy inkább az idősek alapítanak vállalkozásokat, nem annyira a fiatalok. Egy kérdés sem lenne a vendégeinkhez. Mégpedig az, hogy van egyfajta kontrollmechanizmusok, tényleg tudják mérni és megfigyelni a helyzetet a különböző tagállamokban. Együttműködnek a kormányok a korlátok megszüntetésében, amiről hallottunk és még egy kérdés, még egy szó a pénzügyi támogatásról is szó esett. A társadalom, mint olyan fejlődhet ezáltal. Vannak monitoring lehetőségeik? A képesítés, a továbbképzés reformjára gondolok ezt valamilyen módon felügyelik, vagy figyelemmel kísérik. Azt hiszem, hogy ezt a ciklust mi nem igazán használtuk ki. Sok intézkedést hoztunk, de az eredmények nem voltak nagyon jók. Egy kérdés Volodinszki asszonyhoz a belső piaci akadályokról is beszélt, amelyekkel a KKV-knak meg kell küzdeniük. és a 12. cikket is, mint akadályt apostrofálta. Most én azt mondom, hogy itt inkább az aktivitás hiányzik. Nem mondták meg nekünk elő időben a szervezetek, hogy a 9. vagy a 12. cikk jó-e vagy sem. Előbb kell szólni. Most pedig megadom a szót van még valaki, aki esetleg ő szólna, de három percnél ne beszéljen tovább senki, tehát a hozzászólás idő három perc, és utána meghívottak válaszolnak. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondanék az előadóknak is. Egy kis pontosítással szeretnék jönni, ha megengedik. Úgy vélem, hogy célszerű az, hogy az Európai Unió megerősítse a foglalkoztatási viszonyokat ahhoz, hogy kikerüljünk a válságból, és a növekedés is visszatérjen. De ugyanakkor legyünk igényesek. Legyünk igényesek, és mérjük fel azt, hogy milyen akadályok léteznek a KKV-k előtt. Európában és más országokban is ott vannak az áll önfoglalkoztatók, Ugye az áll önfoglalkoztatók a problémáját szeretném itten jelezni. Tehát olyan emberekről van szó, akik szeretnének önállóak lenni, és vannak olyanok, akik nem önként vállalják ezt a státuszt, hanem kényszerülnek. a kormányzati politikák kényszerítik őket bele ebbe. Olyan esetekről van szó, ahol a szegénység még inkább felüti a fejét. Nagyon nagyon gyenge bérezésekkel, miközben a járulékok, a különböző TB járulékok rendkívül magasak. És hát nagyon nehéz jogosultságot teremteni ezen embereknek a nyugdíjakra. Most gondoljunk ezen kívül azon vállalkozásokra, amelyek 250 fővel dolgoznak, miközben a mikrovállalkozások 10-nél kevesebb embert alkalmaznak. Tegyük ehhez a körhöz hozzá, illetve ehhez a két körhöz hozzá, még a az önvállalkozásba kényszerült embereknek a kérdésköré. Megemlítem még a bürokráciának a feszültségét is. Persze léteznek különböző felülvizsgálati rendszerek, audit megoldások, amelyek feltárják ezeket a jelenségeket. De ugyanakkor ki kell tennünk még a szociális jogokra is, amelyek meg kell, hogy illessék a munkavállalókat, akár a mikrovállalkozásoknál is. Márpedig azt észleljük, hogy a mikrovállalkozásoknál foglalkoztatott embereknek a munka a leginkább távol állnak a különböző szerződéses jogviszonyoktól, és például Spanyolországban láthatjuk azt, hogy a KKV-knek a 60 a dolgozóinak a 60 százaléka a kollektív szerződések hatája alá nem tartozik, semmiféle védelmet nem élveznek. Ugyanígy, akkor, amikor arról beszélünk, hogy segíteni kellene a KKV-kat, nem szabad szőnyeg alá söpörni kettő nagy kérdéskört. Az egyik az adókedvezményeknek a témaköre. Ugye a kormányzatok kiépítenek olyan szakpolitikákat, amelyel arra ösztönzik az embereket, hogy legyenek önvállalkozók. De ott vannak ugyanakkor azok a kedvezmények, amelyeket a nagyvállalkozások kapnak. És hát, hogyha megnézzük a valós mértékeket az adó kedvezmények tekintetében. Azt látjuk, hogy 10%-os is lehet, vagy 10% pontos is lehet az eltérés az egyik és a másik kör között. megemlítem még az innovatív, innovációs kérdéseket. Elnök félbeszakítja. Sí, Filipinyo. Filipinyo szó. Thanks. Uh, firstly to, to Mark. Köszönöm. Először is Márko Bennek mondanám. Köszönöm, hogy a szakpolitikákat bemutatta, amit a koalíciós kormány vezetett be, hogy az üzleti környezeten javítson az Egyesült Királyságban. És nem csak az üzleti környezeten, hanem hogy alacsony szinten, szinten tarthassuk a munkanélküliséget de vannak más területek is, amelyekkel foglalkoztunk, és szerettem volna, hogyha több szóban szól erről, például a gyakornoki státuszról, hiszen Németország mögött vagyunk még a foglalkoztatási ráta szempontjából, és Németországból tanultuk meg azt, hogy a jó gyakornoki rendszer ennek része, a megoldásnak a része. És szeretném, hogyha pár szóban beszélne arról, hogy a hosszú távú munkanélküliekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tesznek arra, hogy visszavonják őket a munkaerőpiacra, és az egyik előnye lenne a munkaerő foglalkoztathatóságának ez. Nos, természetesen ezen intézkedéseknek kettős hatásuk van. Az egyik az az, hogy nem annyira rugalmatlan a brit munkaerőpiac, ami a jövedelmek szintjét illeti, és sajnálatos az, hogy a munkaerő jövedelmi szintje az elmúlt öt évben csökkent. Közben az ellenérv az, hogy ettől függetlenül legalább vannak munkahelyek, és van foglalkoztatás. Megint csak ellenérv az lenne, hogy az őket foglalkoztató vállalkozások most jobb helyzetben vannak, hogy a gazdasági fellendülésből előnyt kovácsoljanak. És azt gondolom, hogy pont a gazdasági fellendüléssel aztán megint növekedni fog majd a jövedelemszint, és megint csak el lehet osztani az így létrehozott profitot. Szeretném, hogyha erre reagálna. Nemes úr, nem tudom pontosan, hogy hogyan ejtsem a nevét. Teljesen egyetértek azzal, amit a, az európai szegény országokból a gazdagabb országok felé történő agyelszívásról beszélt. Valóban nem lehet ugyanolyan bérszint egy sokkal alacsonyabb GDP szintű országban, mint egy magasabb GDP szintű országban. Nos, ezen emberek önként költöznek át egy másik országba, én magam is több személyt ismerek az Egyesült Királyságban, akik rendkívül magas képzettségű, diplomás emberek, akik az egészségügyi ellátásban dolgoznak. Nagyon sokan vannak ilyenek. És sokkal a képzettségi szintjük alatti munkahelyeken dolgoznak az én országomban. Például a szomszédomnál is az egyik gyógyszeripari cégnél van egy bulgár, bulgár és van egy litvániai vezető is. Ami a kihelyezett munkavállalkozókra, munkavállalókra vonatkozó irányelv negatív hatásait illeti, hogy ez negatíven hat a munkaerőpiac rugalmasságára. Erre szeretném, hogyha reagálna. Elnök, köszönöm. Szaid Kemal és Alejandro Szerkesz következnek. Thank you very much, Madam Chairman, thank you. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Miniszter úr, őrat is üdvözlöm, minden hozzászólásnak örültem. Mi nagyon jók vagyunk, amikor ilyen top-down megoldásokról beszélünk, hogy mit tehetnek a tagállamok, meg mit tehet az Unió, de hát azt nem próbáljuk meg, hogy a, a kis kezdő üzleteket, vállalkozásokat támogassuk, úgy kezdetektől fogva a grassroot támogatás lenne a fontos. És itt ugye nagyon sokan nagyon sokan itt Brüsszelben is például kisvállalkozásokat alapítanak azoknak a felesége, akik itt dolgoznak, és azután ezek a vállalkozások nőnek, és lényegesen nagyobb bevételeket tudnak realizálni, úgyhogy lehet, hogy először 50 eurót hitelként vesznek fel, de aztán ezt el is tudják indítani a vállalkozást. Szóval nem mindig kell ehhez sok pénz. De hogyan tudjuk mi ezt a grassroot megközelítést támogatni? Az én londoni választókörzetemben is vannak ilyen hubok, vannak ilyen mm, előincentívek, és ez jogi szabályozás, és ez, ez azt mutatja, hogy, hogy van vállalkozó szellem, erre kell építeni. És így tudunk segíteni a legalsóbb szinteken. Több projekt volt az Egyesült Királyságban, és van egy program, ami lehetővé teszi a, szerte a világban, a fejlődő országokban is, Burundi földön, vagy a közép-keleten is vállalkozások létrehozását, de hát ott van a bürokrácia, és hát biztosítani kell, hogy a mikrofinanszírozás is rendelkezésre álljon. Szóval olyan megoldás kell, ahol mindenki el tudja helyezni a saját projektjét, és megkapja azt a 10 vagy 20 vagy akár mennyi fontot, amire szüksége van. Nem mindig kell sok pénz, de azt kell elérni, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, amely ezeket a pici grassroot vállalkozásokat segítik, illetve alapításokat lehetővé teszik. Hát mi annyit tettünk annak érdekében, hogy legyen megfelelő uniós kezdeményezés, ezért, és most a következő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, hölgyeim és uraim, tisztelt előadók, teljes mértékben csatlakozni tudok a szavaikhoz. De szeretnék valamit itt hozzátenni a dereglementáció kérdésköréhez. Ezek nem hasznosak, ezek az intézkedések az első például olyan szabály, amely a kiskorúakat, illetve a nőket sújtotta, az az volt, amikor rákényszerítettek őket arra, hogy bányákban dolgozzanak. De az ő tevékenység aztán elvezetett oda, hogy létrejöttek a különböző szabályok, a munka védelmi szabályok. Ezek a típusú, ez utóbbi típusú szabályozások már nagyon hasznosak. Önök ugyanakkor adott esetben azt mondják, hogy olyan szabályokat bontsunk le, amelyeknek történelmi fontosságú van. Ezzel nem tudok egyetérteni. Most milyen munkáról beszélünk? A tisztességes körülmények között végzett munkáról. A más típusról nem vagyunk hajlandók beszélni. Akkor, amikor a munkaidő irányáról beszélünk, akkor tudjuk azt, hogy az több millió munkavállalót érint, és együnk szólt azon brit munkavállalókról is, akik például ennek a betartása miatt nem tudnak a családjukkal foglalkozniuk. Egy millió olyan brit munkavállaló van, akik, akik sokkal több órát dolgoznak hetente, mint amennyire a jogszabályok engedélyt adnának, amely kívánat, ami kívánatos volna. Mindez tehát ellentétes az egészségügynek, az egészségi feltételeknek. Ez gyakorlatilag azt mondanám, hogy olyan, mint a rabszolgatartás. Számokat is lehetne idézni, hallottunk itt sokat is. Az Institute of Personal Development számait megismerhetük, az ő számaik sokkal magasak, többszörösei az általuk adott adatok annak, amit Cameron úr szokott megfogalmazni. Miniszter úr, a munka méltósága, ez a kérdéskör, amely folyamatosan foglalkoztat engem. Az Egyesült Királyságban továbbra is csökkentik a munkavállalók jogait, és azt mondom, hogy, hogy azok az adatok, az a 8%-os mire utal, amit ön idézett? Gyakorlatilag ugye más forrásokból a dupláját látjuk azon adatoknak, a, amit a kétszeresét, amelyet önök közölnek. Tehát melyek az igazi számok, és kik, kiktől származnak a, ezek a számok? Még adjuk meg a szót egy következő szót, aztán én magam is szót kérek. Köszönöm szépen. Mindenütt azt mondjuk, hogy a KKV-kat támogatnunk kell. Sokuknak azonban egyszerűen csak iránymutatásra van szükségük. Én örülök annak, ami sok országban történt. Vannak mindenféle támogatási lehetőségek Európában, meg kell nézni, eh, hogy ezek hogyan jönnek létre, és bátorítani kell az embereket. A KKV-k biztosítják a legtöbb munkahelyet, úgyhogy azt kell nekik mondani, hogy tegyétek, amit jónak tartotok, de a megfelelő keret feltételek között. Tehát legyen lehetséges a KKV-k alapítása, és tudjanak foglalkoztatottakat alkalmazni, de ne csak fiatalokat, hanem idősebbeket is alkalmazzanak. Én azt szeretném, ha már a generációs szakadékról beszélünk, akkor nagyon sokan vannak, akik már nagyon régóta ott dolgoznak az adott vállalatnál, tehát ők integráns részei annak, és ők sokat tudnak segíteni, de csak munkahelyről beszélni nem elég. Nem a statisztikákat akarjuk csak megváltoztatni, hanem azt akarjuk elérni, hogy a minőségbe investáljunk, és itt a bizottságban is vannak különbségek. Ugye a, a komoly minőség az fontos, a megfelelő jó minőségű képzés, ez sok tagállamban elvárás, de van, ahol nem. De szükség van rá a minőségi továbbképzés, a minőségi képzés, a minőségi esélyek, a széleskörű képzésre, mert akkor nagyobb a munkavállalási lehetőség. A minőség irányába kell lépni, és nem pedig a számok növekedése az elsődleges cél. Utolsó megjegyzésem, azt szeretném, hogy ez a sok kényszervállalkozó, ezeket sikerüljön végre leleplezni, és ne azt mondják a kocsmákban, hogy már megint becsaptuk az államot, már megint számlákat vásároltunk, hogy ne kelljen adót fizetni, de ez a közösség ellen van, és el kell érni, hogy az ilyen embereket leleplezzük hogy megmondjuk nekik, hogy az ellen cselekszel, amit mi közösen elértünk. Ha ez sikerül, az egy lépés lenne előre, és segítene az intézményeknek is, ha le tudjuk leplezni ezeket a csalókat, hogy tényleg a méltó munka legyen előtérben. Miniszter úr, én két kérdést szeretnék feltenni önnek. Az egyik az, hogy mit is várnak a REFIT tevékenységtől, amelyet az Európai Bizottság indított be. Ez a szabályozásági fitness művelet véleményem szerint felveti azt a veszélyt, hogy vissza fogják bontani a szociális és környezetvédelmi szabályokat azon érv alapján, hogy hogyan lehet növelni a vállalkozásoknak a versenyképességet. Ezzel szemben én úgy gondolom, hogy akárcsak sokan hogy a jól védett munkavállalók a versenyképességet segítik, és szó sem lehet ilyen tekintetben a versenyképesség visszaszorításáról, a, és eznek semmi köze igazándiból az egységre jutó munkerőköltségről. Ön az Egyesült Királyság helyzetéről beszélt, és engem megdöppent az, ami máskülönben egész nyár során a brit médiumoknak a címlapján szerepelt, nevezetesen, hogy a nullaórás munka szerződéseket kívánják bevezetni. Esetleg megtenné hogy kibontja, hogy miről is van szó. Sajnos mindössze egy negyed órányi áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy valamennyi előadó válaszoljon a kérdéseinkre, úgyhogy Kérem a tolmácsoknak a megértését, és még egy pár percet esetleg ráteszünk erre, de öt percet kap mindannyiuk a válaszadásra, és nem többet. Miniszter úr, öni a szó először is. Thank you very much. There's been some fascinating, uh... Köszönöm szépen, rendkívül érdekes hozzászólásokat hallhattunk. A versennyel kapcsolatban. Mi nem az EU tagállamok közötti versenyről beszélünk, hanem az EU és a nem EU tagállamok vagy országok között ami a foglal, hogyha nem versenyzünk a világ többi részével, akkor elveszítjük a munkahelyeket, akkor csökkenni fog a jólét, kevesebb lesz a lehetőség a fiataloknak. Tehát nem csak a tagállam, itt nem a tagállamok közötti versenyről kell, hogy beszéljünk, hanem arról, hogy az EU-n kívül mi történik. És az elszigetülődés ellen kell fellépnünk, azt hiszem, hogy ö, ez a gazdasági valóság. Tehát vannak kihívások, például Szerkesz úr, munkahelyi egészségvédelem. A, pont a konzervatív kormány vezette be az erre vonatkozó szabályokat a 70-es években, és a 70-es évek elején ö, mi vezettük be ezen törvényeket. Nos, lenne egy példám. Azt szeretnénk, hogy minden fiatal megtapasztalja, hogy milyen egy vállalatnál dolgozni. 80 oldalas szabály vonatkozott a vállalkozásokban dolgozó fiatalokra, emiatt aztán a vállalatok egyszerűen nem vettek fel fiatalokat, túlságosan bonyolult volt. És az egyedüli megoldás az az volt, hogy 5 oldalasra csökkentettük az erre vonatkozó szabályokat, és a fiatalok védelmével kapcsolatos szövegeket egyértelműbbé tettük, és azt hiszem, hogy tehát lehet még előrelépni, anélkül, hogy a fiatalok védelmén csökkentettünk volna, lehet a bürokratikus terheken csökkenteni. Negyed millió gyakornoki státuszról beszélünk, amikor én fiatal voltam, akkor a bányászatban, az acélipárban voltak ilyen helyek. Nos, mostanra a gyakornoki státuszok sokkal több területet lefednek. Egészségügy, média, idegenforgalom, reklám. Fontos, hogy a fiatalokba a jövőben is beruházzunk, hiszen a fiatalokba való beruházás és az ő termelékenységüknek a jöve, növelésével a saját potenciálukon is javítunk, és azon is, hogy jobb piaci körülményeket hozunk létre. Tehát ezt folytatni kell. Nagy kihívás az Egyesült Királyságban, hogy azt hiszem egy eredetileg, pont most Spanyolország foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet megtörni a hosszú távú munkanélküliség körét, tehát hogyha valaki legalább hat hónapon keresztül dolgozik. Ez egy rendkívül jó intézkedés, hogy valaki visszatérjen a munkaerőpiacra, hiszen így ezt a kulturális akadályt tudjuk bizonyos közösségekben felszámolni. Ami a teljes munkaidős foglalkoztatást illeti, a kérdés az, hogy mi is a szándékunk, és hogyha megnézzük a munkaerőpiaci szabályozást, én az olasz munka kollégámmal beszéltem, ők az állandó munkahelyekről tárgyalnak, és az olasz munkajogot próbálják ehhez igazítani. És náluk például nagyobb az igény a részmunkaidős foglalkoztatásra, és ezzel kapcsolatban próbálnak megfelelő szabályozást és adó ösztönzőket létrehozni. Ami a nulla órás munkaszerződést illeti az elmúlt évben az Egyesült Királyságban a foglalkoztatás növekedése teljes munkaidős állandó munkaszerződésekre vonatkozik az ILO szabályainak megfelelően. Hogyha valaki teljes munkaidőben dolgozik, akkor ebbe beszámít, hogyha nem, akkor nem. Tehát a teljes munkaidős állandó munkaszerződések növekedtek az elmúlt évben, ami ö, nem volt igaz a recesszió utáni időszakra. De Fontos, hogy megfelelő szerződési feltételeket hozzunk létre. Vannak olyanok, akik nem akarnak teljes munkaidőben dolgozni családi vagy egészségügyi okok miatt, de tehát a lényeg az, hogy nálunk a foglalkoztatási arány a teljes munkaidős állandó munkaszerződések területén nőtt. És azt gondolom, hogy ez megfelelő bizalmat ad az Egyesült Királyságban. hogyha egy üzlet terjeszkedni szeretne, lehet, hogy nem tud teljes munkaidős állást felkínálni, és hát van ilyen. És hogyha ez a helyzet, akkor lehetőséget kell nekik adni arra, hogy részmunkaidős állást írjanak ki, és utána az majd esetleg még mássá változik. Tehát fontos, hogy minél többen belépjenek a munkaerőpiacra, és a gazdasági fellendülésen dolgozhassanak. Ami az elmúlt éveket illeti, ismerjük az ezen, ezzel kapcsolatos számokat, de az azt megelőző időszakban 10, 12, 13, 14 százalékkal is nőttek például a bérek és a munkanélküli segély. A válság óta eléggé csökkent a ö, jövedelmek növekedése, és hát vannak, akik éppen ezért a saját gyermekükkel és unokáikkal foglalkoznak. Tehát ez ennek az ára azt kell biztosítanunk, hogy versenyképes a munkaerőpiac, hogy beruházunk az emberekbe és készségekbe. Fontos, hogy minél több ember a munkaerőpiacra eljusson. És hogyha versenyképes a gazdaság Európában, akkor egyre több lesz a munkahely, és akkor a jólét is nőni fog. Egyelőre azt látjuk, hogy bizonyos területeken éppen, hogy egyre kevesebben dolgozhatnak, és csökken a jólét. Köszönöm, miniszter úr, mondja az elnök. Sajnos tehát szerettem volna az alelnök úrnak átadni a szót, de először is Nimitz úrnak szeretném megadni a szót. Elnézést, hogy nem hallgathatom meg az ő válaszát. Nagyon szépen köszönöm. Akkor én is szeretném betartani az időt, hogy válaszoljak néhány érdekes kérdésre. Az első a szabályozással kapcsolatos. Látni kell, azt, a, hogy a kontextus, sokkal nagyobb kontextusban kell elhelyezni ezt a kérdést itt az innováció, a versenyképesség a meghatározó, de nagyon sokszor a szektorok annyira szabályozottak, hogy ott egyfajta protekcionizmus valósul meg bizonyos iparágakban, és sok, országok, sok országban, például az északi országokban, vagy Németországban, az ipari szektorban nagyon magasak a normák. És ami fontos, az az, hogy a vállalatok versenyképesek és innovációképesek legyenek, hogy a szabályozás lehetővé tegye számokra, hogy megfelelő erőfeszítéseket tudjanak tenni, hogy kutatással foglalkozhassanak. És amikor az Egyesült, akik, azok a tagállamok, akik esetleg később ébredtek fel, akkor nem látták, hogy mennyire fontos a versenyképesség, és ez, ez bünteti a vállalatokat. Tehát a hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, az emberbe, az innovációba, a kutatásba kell egyaránt befektetni, ehhez kellenek a megfelelő eszközök. És ez, ez az értelme az iparpolitikának is. Valóban arra van szükség, hogy sokkal aktívabban közelítsünk a kérdéshez. Látjuk, hogy, hogy megfelelő útra, megfelelő kurzusra van szükség. Meg kell próbálnunk a munkaadókkal is tárgyalni, és a belső piac szabályait is megfelelően kell alkalmazni a pénzügyi szektorban azt látjuk, hogy bizonyos szektorban vannak privilégiumok, és van munkahely, és van innováció, de meg kell próbálni ezt sokkal nagyobb területen biztosítani. Ez több erőfeszítést követel meg bizonyos területeken, több energiát, megfelelő feltételeket a termelékenység növelésére és a költségek csökkentése fontos, vagy legalábbis ne emelkedjenek az energiaköltségek. A második fontos elem pedig az a kérdés, hogy milyen módon alakul ki a versenyképesség. Hogyan tudunk a világ többi részével versenyképesek lenni? A válság, a gazdasági kormányzás, ezek mind meghatározók de a legfontosabb ugye a, a, a fizetés, a, amit figyelembe kell venni. Ugye Dél-Európában ez már a költségvetési lehetőségeket is meghaladja. Tehát meg kell próbálni ezt megfelelően alakítani. Nézzük meg, mi a helyzet Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, és vagy Németországban már sikerült egyfajta reformot végrehajtani. Tehát nagyon fontos mindenki számára az is, hogy a következményeket lássuk, és a következmények azok, azok mások. Mások az Egyesült Királyságban, munkahelyek mennek sok esetben veszendőbe, a bevételek csökkennek, és ez a, a bizalmat, a, a munkavállalók bizalmát is érinti. Jelenleg nem látjuk azt, hogy lenne egy megfelelő ellenzék. Lengyelországban van egyfajta tapasztalat ezzel kapcsolatban a kommunizmus idején, akik boldogságot ígértek a világon mindenkinek, de aztán megbuktak tehát az, hogy a lényeg az, hogy olyan versenyt szervezünk uniós szinten, amely lehetővé teszi a munkahelyek növelését, és, és csökkenti a munkavállalók kitettségét. Ezt, erre kell figyelni. És még nagyon röviden valamit. Jászlovicka asszonynak válaszolnék, hogy monitorozzuk-e, figyeljük-e a helyzetet. Persze, megpróbáljuk ezt megtenni, elemezni kell a munkaerőpiacot, ez egy fontos elem, de néha tagállami szinten ez nem a megfelelő módon történik. Lengyelországban is beszéltünk erről, hogy meg kell próbálni, hogy hogyan működik ez a munkaadók körében most is szintén sort kerítenek erre majd erre a gyakorlatra. Köszönöm. És akkor most Volocinszki asszony, az UE-APME e képviselője, négy perc, jó? Nem öt mint hogy én vagyok az utolsó hozzászóló, kevesebb időm adatik meg, célzott lesz a válaszom. A monitoromról esett szó, a kisvállalk, a fiatalok esetében, illetve a vállalkozások esetében. Valóban a Small Business Act-nek ez az egyik célkitűzése, is, ezt be kell, ez a monitoring tevékenységet be kell építeni ebbe a folyamatba, meg kell kény, könnyíteni, egyszerűsíteni kell az új vállalkozások létrehozatali feltételeit. Nagy-Britannia tekintetben rendkívül aktív. Az emberi forrásokba való beruházás nyilván ez nem csak az alapképzést illeti, mert érinti, hanem a továbbképzés is valóban ez nagyon foglalkoztat minket, de amennyiben e tekintetben nem biztosíthatjuk a nyomon követés a nemzeti szinten, nem tudjuk ezt utána konszolidálni az EU-s szinten. A vállalkozások esetében pedig ez alap fontosságú kihívás, mert ez az, ami kimutatja azt, hogy mennyire térülnek meg ezek a beruházások.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 12-es cikket, illetve a munkavállalatnak a kihelyezését illeti, javaslom, hogy üljünk le együttesen, és akkor elmondom önnek részletesebben, hogy a, a közös felelősségnek, az univerzális vagy az egyetemleges felelősség mit jelent majd a vállalkozások számára majd, mert gyakorlatilag a közhatóságok, a közkormányoknak a ellenőrzési feladatát kellene, hogy átvállalják, már pedig ez nem lehet a KKV-knek és a vállalkozásoknak általában a feladata. Ami pedig az áll önfoglalkoztatás kérdését illeti. Prietónak jelzem, valóban ez egy igazi horderejű kérdés, amelyet ugyanakkor a tagállami szinten kell vizsgálni, de vigyázzal a gyermeket ne öntsök ki a fürdővízzel együtt. Szükség van arra, hogy ezt a nagyon összetett problémát, ezt a tagállami szinten szinten elemezzük. Menz úrnak az észrevételével kapcsolatosan, a bennem vallott munkával kapcsolatosan harcolunk ellen, e tekint, ez ellen te, e tekintetben különben a szociális partnerekkel konzultálunk, és hívei vagyunk annak, hogy létrejön egy európai platform e témában, mert hogy egy igazi tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki, amelynek a káros útjai a kkv És végezetül a tisztességes munkavállalás Szerkesz úrnak címzem a válaszom, a, ö, valóban ugye létezik olyan irányelv, ha bár elment, de mégis válaszolok neki, szóval teljes mértékben egyetül tudunk érteni, hogy az egészségügyel és a munkavédelemmel kapcsolatos irányelvvel kapcsolatos tételek rendkívül fontosak, a refit ebbe a folyamatba illeszkedhet be, és azon gondolkodunk, hogy milyen előnyökkel ö, kecsegtett ö, az EU-s szabályozás, miközben aránytalan ö, tereket ró a KKV-kre a nagyvállalkozásokhoz képest. Éppen ezért nem vagyunk hívei azon rendelkezéseknek, amelyek nem arányosak. Mindenképpen arányosan kell figyelembe venni a szempontokat. Köszönöm szépen a gyors választ. Tehát ismerjük, hogy a mi, mi ö, ö, helyzetünk nem könnyű, és mint mindig a hölgyi az utolsó szó. Két perc, nem több, kettő perc. Nagyon szépen köszönöm. Hát valóban, csak köszönetet tudok mondani mind a három vendégünknek, akik eljöttek, hogy megosszák velünk a tapasztalataikat és különösen meg Hoven úrnak, nem, Mr. Hovennek nem mindig van miniszter a mi körünkben, aki eljön hozzánk, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak is, akik részt vettek és hozzászóltak ezen a meghallgatáson. Két dolgot említenék, amin el kell gondolkozni a jelentés megfogalmazásakor. Egy dolog nagyon kihallatszott, ez pedig a szabályok csökkentése. Beszéltünk már az egészség és a biztonság kérdéséről, de a fontos dolog az, hogy csökkentsük a, jogsz, a szabályozásokat és anélkül, hogy csökkenne a munkaerő megfelelő védelme. Ezen kell megállapodásra jutnunk határon átnyúlóan. Nagy dolog és jó dolog, hogy az Európai Unióban meg tudjuk osztani egymással a jó gyakorlatot. Erről hallottunk példákat. És Jarolevska kollega tapasztalatai nagyon érdekesek, hogy hogyan tudnak kevés költséggel vállalkozásokat létrehenni. Ha ez sikerül, akkor egyre több lehet a vállalkozások száma, és bátorítani kell a vállalkozói szellemet, már pedig az iskolától kezdve. Elmondanám, hogy az én régiómban található egyetem, az itt Brüsszelben nyitotta meg az irodáját itt a héten, és a lehetőségek egyetemének nevezi magát, és 75%-a a diákoknak a a Black Country régióból érkezik, és itt nagyon fontos a partnerség, a, a, a képzés és az ipar, a vállalatok között ez eh, meghatározó, és ezzel kapcsolatban is jó lenne egy saját kezdeményezésű jelentés. Köszönöm a jó példákat, és eh, eh, köszönjük szépen a vendégeknek, hogy eljöttek, ilyen intenzíven dolgoztak velünk, köszönöm a kollégáknak, és természetesen a tolmácsoknak is, akik egy kicsit több munkát is vállaltak. Három órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm.